Oké, on va commencer. Akkor elkezdjük az ülésünket. Első napi rendi pont, fogadjuk el a napi rendet. Hogyha nincsen senkinek észrevétele, akkor feltételezhetjük, hogy elfogadásra került a napi rend. Második pont, az elnök közleményei. Jelzem, hogy két sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el, a januári második plenáris napi rendjére kerülnek. Burundi, a burundi helyzet és a szólalszabadság helyzete és a nigériai helyzet, különösképpen a legutolsó terrorista támadások fényében két afrikai ország, amelyeket prioritásosan kezelünk. A parlament egy eh, emberi jogi eh, jelentést, és az a világ demokráciájának helyzetéről fogadott el egy jelentést a legutolsó Strasburgi plenárison. Izabelnek szeretnék gratulálni, aki nincs itt, persze az összes árny- árnyék jelentéstevőnek is, akiknek segítségével létrejött ez a jelentés. Harmadik pont. A november 11-12. ülések jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha nincsen ellenvetésük, akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. Negyedik pont. A 2020-as év, évet úgy kezdjük, hogy Imon Gilmorral kezdjük meg a párbeszédet, és ilyen módon már is megadom Imonnak a, a szót 10-15 percre, hogy mutassa be nekünk a helyzetet, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt szakbizottsági tagok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A 2020-as év kezdetén. Legutoljára szeptember 9-én jártam itt, úgyhogy örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy tájékoztassam önöket munkám fő eredményeiről, és eh, tájékoztassam önöket terveimről, és halljam, hogy önök, illetve a szakbizottság milyen prioritásokat tűzött maga elé. A, február, a tavalyi február 28-i tanácsi határozat eh, egy új határozatot, egy új súlypontot is tesz a munkánkra a nemzetközi humanitárius jog támogatására. A nemzetközi bűn, az emberi jogi bűncselekmények ellen való fellépés tekintetében. Legutolsó találkozónk óta kétszer jártam Hágában, a nemzetközi intézményekkel találkoztam, és az Európai Unió támogatását fejeztem ki az ICC egy nemzeti bűn, nemzetközi büntető törvényszék mellett. Leffler főtitkár helyettessel és az ICC-vel elnökével is találkoztam, valamint a Koszovó specialista kamara vezetőjével, a a hiányzó személyek nemzetközi bizottságának kérdésével, valamint az arbitrációs tanácssal, a Eurojust alelnökével és a vegyi fegyverekért felelős felelősökkel. Ezen felül pedig Brüsszelben a Koszovóért felelős kamara képviselőivel találkoztam, és ez egy olyan esemény volt, amelyet a finn elnökség szervezett meg decemberben az ICC támogatása érdekében az IHL és az eicg nek való megfelelés nagyon fontosnak tartom, illetve azt, hogy az ICC támog, munkáját támogatjuk. Um, az új statútumokat 45 ország még nem ratifikáltam. Biztató az, hogy egy-két ország, amely korábban jelezte, hogy vissza szeretnének lépni az ICC-től, egyelőre úgy tűnik, hogy újra gondolják ebbéli álláspontjukat. Az elmúlt négy hónap alatt az emberi jogi párbeszédet vezettem az Afrikai Unióval, Brazíliával, az ASEAN országokkal és Kubával. Ezen emberi jogi párbeszédekben hangsúlyoztam a nyomonkövetési fellépést annak érdekében, hogy a dialógus, a párbeszéd nem csak egy egyedi esemény, hanem egy hosszabb és elkötelezettségen alapuló folyamat részét képezi, akár az egyes országokkal, akár a régió szervezetekkel. Az Afrikai Unió esetében az átmeneti igazságosság, valamint az üzleti világ és az emberi jogok kérdését tekintettük át Dél-Afrikával, a jó emberi jogi történetekben való részvételben állapodtunk meg, különösképpen azért fontos ez, mert az Afrikai Unió elnökei idén Kubával az EU-Kuba együttműködést az adatvédelem és a nemi alapú erőszak tekintetében kiterjesztjük. Brazília, a brazil fél meghívott engem, hogy a következő párbeszéd előtt meglátogassam az országot. Ezen párbeszédeken túl először 2015 óta emberi jogi konzultációt is folytattunk az Egyesült Államokkal, az demokrácia Robert Destro külügyminiszter helyettes vezeti az amerikai fél részéről. Azért fontos ez, mert eh, ez volt az első ilyen párbeszéd az elmúlt négy évben, Ráadásul ez azután történt, hogy az USA kilépett az ENSZ emberi tanácsából, és eh, létrehoztak eh, egy speciális bizottságot az emberi jogok tekintetében. Ráadásul Washingtonban és New Yorkban 2019 nyarán és őszén találkozókat folytattam. Célom az, hogy a konzultációt folytassam, és Washingtont jövő hónapban meglátogassam. Az emberi jogi párbeszéddel összefüggésben az ember, Afrikai Unióval Gambiába látogattam. Gambia óriási átalakulást élt meg az elmúlt három év alatt, és jelenleg egy új alkotmány tervez kidolgozni, erről pedig átfogó és innovatív konzultációs folyamat zajlik. Az ország nagyon nagy prioritást ad az emberi jogoknak, és emberi jogi úttörőként akarja meghatározni a jövőjét. Az ENSZ közgyűlése során a Good Human Rights Stories kezdeményezést vezettem, és magas szintű minisztéri minisztériumi, miniszteri találkozókon vettem részt, az LMBT emberek elleni gyűlöletkeltésről szólt az egyik, vagy pedig a közösségek és az élet újra létrehozása, illetve az ENSZ és a barátok csoportja. Ezen felül pedig az EU zászlós hajó eseményen is részt vettem a nők elleni erőszakról, illetve a szexuális erőszak túlélőinek rendezvényen is részt vettem. Michel Bashiével, az ICRC és a ICRC vezetőjével, valamint az SRSC vezetőjével is találkoztam. Ezen felül pedig 2019-es találkozóimat folytattam még Myanmar, Banglades és Eritrea külügyminisztereivel találkozva. Az ENSZ rendkívüli megbízottjával is találkoztam, és az esetleges belorusszal fehér oroszországi látogatót is elé, előkészítettem. Multilaterális találkozóim során pedig találkoztam uh, Ria Pezsanovics Buricsal, um, a és Strasburgi látogatásom során pedig az HRVP-ivel találkoztam, illetve jelen voltam a Szaharov díj átadáson az Európai Parlamentben. Ezen felül pedig Juhar um, Imenemmel találkoztam, aki a édesapja nevében vette át uh, a díjat, és a két uh, finalistával, a kenyai lányokkal, illetve a brazil emberi jogi képviselőkkel eh, is találkoztam. Találkoztam európai parlamenti képviselőkkel is ellátogatásom során az European Masters Program in Human Rights and Democracy Masters díjátadóján is részt vettem Velencében, és kihangsúlyoztam, hogy az EU milyen nagy támogatást ad az emberi jogi oktatásban. Decemberben az alapjogi ügynökséget látogatta meg Bécsben, megvizsgálva, hogy ez az ügynökség, amely különös felelősséggel bír az emberi jogi karta tekintetében való kutatásban, milyen munkát végez és igyekeztem odahatni, hogy az EU külső és emberi jogi politikai között nagyobb koherencia legyen. Szeptember óta sok konferencián és eseményen részt vettem az emberi jogi munkát támogatva. Az emberi jogi, nemzeti emberi jogi intézmények konferenciáján egy beszédet tartottam az ügyvédek és jogi szervezetek konferenciáján, a jogállamiságról, a jogvédők konferenciáján beszéltem az EU által nyújtott segítségről, valamint az EU NGO fórum megnyitásáról is, ahol a gyűlöletbeszédről van, volt szó, illetve az emberi jogok érvényesüléséről. Több Emberi jogi szervezettel találkoztam az emberi jogok kérdések megvitatásáról, illetve különböző országok emberi jogi szakértőivel találkoztam. Terveim között szerepel, hogy Fehér Oroszországba utazom, a külügyminiszterrel New Yorkban már találkoztam, meghívom van Ukrajnába, Dimitri kollégba, miniszterelnök helyettes találkozott velem Brüsszelben. Mexikóban val készítjük el az emberi jogi párbeszédet és bilaterális táj, tárgyalást próbáljuk 2020 első fél évében megszervezni. A Katari emberi jogi biztos meghívott Dohába február közepére kifejeztem, hogy el szeretnék utazni Egyiptomba, nem olyan régen találkoztam az egyiptomi nagykövettel, a pakisztáni nagykövettel is találkoztam, és gondolkozom azon, hogy az év későbbi részében Pakisztánba utazom, vélhetőleg az isztambuli folyamat következő ülésére megyek el, amelyet Pakisztánban tartanak meg. Szaudi-Arábiával egy esetleges emberi jogok párbeszédén gondolkozunk egy ideje, és az EU a Draft Terms of Reference-et eljuttatta a szaudi félnek, amelyben még nem jött létre megállapodás. Találkoztam a Szaudi Emberi Jogi Tanács képviselőivel Brüsszelben, és tegnap pedig a külügyminiszter, külügyiért felelős államminiszterrel találkoztam. Strasbourgban jártam decemberben, mint mondtam, és az önök szakbizottságát is meglátogattam, és az önökkel való eszmecsere elnök asszony nagyon fontos, de ezen fúl a tagállamokat is informálom. A PSZ-én részt vettem, valamint a december 9-i külügyi tanácsülésen is részt vettem, amely az emberi jogokkal foglalkozott. A vita eredménye, valamint a további akcióterv kialakulása biztos, hogy még az idei éve első fél évében konkrét formát kötölt. Rengeteg kihívás áll az emberi jogok előtt, éppen ezért fontos, hogy egyre szorosabban működjünk együtt. Nagyra értékezem az önök szakbizottságának munkáját, és kíváncsian várom az önök észrevételeit, meglátásait, és további termékeny vitának örülök már előre is. Köszönöm szépen. I have uh, Isabel Santos. Isabel Santos először. Irina and Anna and Heidi and Phil. So Isabel. Utána Irina, Isabel először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Portugálul fogok beszélni. Quero desejar ao Sr. Gilmer um excelente ano de trabalho, um ótimo 2000. E- Köszönöm szépen. Gilmore úrnak nagyszerű 2020-as évet kívánok. Egy évvel ezelőtt kezdte el a munkáját, amikor az emberi jogokat meg támadás alatt voltak sok helyütt a világban. A helyzet a világban A helyzetet a világban különböző tényezők határozták meg, és világos betekintést adott a munkájába, a különböző országokkal folytatott párbeszédről beszélt. Mindez nagyon értékes és nagyon hasznos volt. Ugyanakkor érdemes volna konkrét országokkal foglalkozni, és ezért egyes kérdéseket szeretnék feltenni, a tekintetben is, hogy milyen tervei vannak a jövőről. Bilaterális párbeszédet folytatnak Brazíliával, mondtam. Az indigén vagy őslakos lakosság életkörülményeinek kérdése előkerült a párbeszédben, valamint az LMBTI populáció elleni gyűlöletbeszéd kérdéséről beszéltek-e a brazil tárgyalópartnerrel, illetve a rendőrség által használt éles lövedék kérdésével foglalkoztak-e, hiszen <clears throat> a legújabb adatok azt mutatják, hogy minden egyes nap a brazil rendőrök 17 embert ölnek meg. Beszéltek -e erről a brazil tárgyalópartnerrel, illetve tervezik ezt napirendre venni? Lássuk Kubát. nemek közötti egyenlőség kérdése, illetve az adatvédelem volt a két kérdés, amelyről tárgyaltak, mondtam. De kérdezem, hogy a politikai elítéltek kérdése napirendre kerültem. Egyesült Államok. beszélt tárgyaló partnerével. Mi magunk is találkoztunk vele, amikor az USA-ba küldetésre utaztunk, és ekkor lehetőségünk volt arra, hogy Deszró úrral találkozunk. Egy szóval az Emberi Jogi Bizottság felállítása az USA-val egy nagyon fontos lépés volna, de kérdezem, hogy a migránsok kezelése előkerült a viták során főleg a latin-amerikai országokból az USA fele migrálni vágyó kérdése, hogy emberek kezelése, illetve az a kérdés, hogy elválasztják a kiskorúkat a családjuktól. Napirendre került ez a kérdés, valamint a halálbüntetés kérdését taglalták-e vagy sem. hiszen erről a mi körünkben is folyamatos eszmecsere folyik, illetve az USA-ban folyamatosan vita van arról, hogy szövetségi szinten betiltsák esetleg a halálbüntetést. Ami pedig a jövendőbeli kapcsolatokat illeti, Szaudi-Arábiát említettem, mindazok után, ami tegnap történt, hát sok sikert kívánok a párbeszédhez. Nagy kihívás ez. Remélem, hogy sikerül majd jól megoldaniuk a kihívásokat. Azt hiszem, hogy érdemes idejét és energiáját egy ilyen kihívásra fordítani, és persze minden jót kívánok, hiszen tegnap az a benyomásom alakult ki, hogy a párbeszéd egyáltalán, de egyáltalán nem működött. Remélem, hogy ön sikeres lesz, akkor, amikor Szaudi-Arábiával működik együtt. Fehér Oroszország vagy Belarus tekintetében a halálbüntetés kérdésére kérdezek rám. Tervezi-e felvetni a halálbüntetés kérdését Belarusszal való tárgyalása során? Köszönöm szépen. Irennek, Irinának adom meg a szót. Köszönöm szépen, Gilmore úr. Én is az Egyesült Államokkal folytatandó párbeszéddel kapcsolatban tennék fel kérdést. Konkrétabban azt kérdezném, hogy úgy gondolja, hogy az emberi jogi tanácsból a kilépése az Egyesült Államoknak azt jelenti, hogy az ENSZ berkein belül az Európai Uniónak nagyobb szerep jut, és, és hogy bilaterálisan zajlik -e majd az Európai Unió és az USA között a párbeszéd az emberi jogi kérdésekben? Tehát mit jelent ez ezen a területen az együttműködésünk szempontjából? Aztán úgy láttam, hogy vagy, mint hogyha az ön valóban nagyszerű bevezetében egy ország hiányzott volna, India. Az indiai kormánya bármiféle párbeszédet, kapcsolatot felvette, vagy a, ha nem, akkor a későbbiekben tervezi ezt kívánja meglátogatni esetleg, hiszen például a Pakisztán esetleges felkeresését említette, akkor eh, ebben a kontextusban ez is egy észszerű dolog lenne Indiába ellátogatni egy uttal hiszen ott is eh, éppen egy válság van kibontakozóban. Köszönjük szépen a zöldek nevében, Anna. Köszönöm szépen Mariálinál, köszönjük Ilmar úrnak, hogy eljött, köszönjük ezt, ezt a valóban lenyűgöző beszámolót az elmúlt hat hónap tevékenységeiről. Ő csak egy éve tölti be ezt a pozíciót, és rendkívül komoly párbeszédeket, megbeszéléseket kellett folytatnia. Mit tart ennek tükrében prioritásnak a mandátuma szempontjából? Aztán lenne két konkrét kérdésem is. A Brazíliával említette az emberi jogi párbeszédet. Ugye egy szabad kereskedelmi megállapodás tárgyalása zajlik jelenleg Brazíliával. És érdekelne, hogy emberi jogi szempontból hogyan ítéli meg, hogyan vélekedik arról, hogy esetleg le kellene állítani, vagy el kellene halasztani a, ezt a tárgyalást, különösen a Mercosurral folytatott párbeszéd után hogyan ítél meg. Aztán Szaudarábiával említette, hogy előttünk áll az emberi jogi párbeszéd következő köre. E, mit vár itt az emberi jogi szankciók rezsimjéről már volt szó, és várnak az, e- az Európai Bizottságtól a saját elképzeléseit. Az önnek mi a benyomása, hogy ez a már a párbeszédbe belefolyhat, vagy sem? És a jövőre nézve kérdeznem, hogy esetleg van-e lehetőség arra, hogy az ön menetrendje, amit itt felvázolt, esetleg online nyilvánosságra kerülne, vagy pedig megkapnánk előre, hogy konkrétabb vitát tudjunk majd a jövőben önnel folytatni. Köszönjük szépen, Phil! Köszönöm. Először Pakisztánra utalnék, hiszen említette a pakisztáni látogatását, amelyet tervez, folyamatos párbeszédet folytatok a pakisztáni kormányjal, elsősorban emberi kérdésekről, de a kasmíri politikai helyzetről is. Kresi úrral is tárgyalna Iszlamabadban? És az általános kasmíri helyzetről ez is napirendre kerülne, ez a pont elnézést kérek, amiért későn érkeztem. Alá kellett írnám az Indiával foglalkozó állásfoglalás az épület túl végén, és nem sokára lejár a határidő, ezért elnézést kérek, de előbb ott jártam, és lemaradtam az ön prezentációjának elejére. Aztán a másik kérdés, amit szeretem volna feltenni, ugye jön az alkalom, hogy Szadarabiával párbeszédet folytassunk, ott gondolom, hogy itt Iránnal versengenek a legtöbb halálbüntetés tekintetében, az egyfőre jutó halálbüntetések száma tekintetében lehet, hogy Irán a világbajnok, de Szaudarábia már a nyomában lohol. És a másik pedig, másik kérdése pedig Jemenre vonatkozna. Érdekelne, hogy hogy a szaudiakkal esetleg tárgya na, ezzel, vagy felvetni ezt a párbeszéd során, hogy milyen kihatásai, következményei vannak a jemeni helyzetnek az ő uh, hol látható ebben, és a segélyezés hogyan néz ki, legalább tízezrek élnek Birminghamben is jemeni menekültként, és, és és mi ugye az Egyesült Királyság részére elveszítjük itt a, a helyünket a parlamentben, de fontos, hogy folytatódjon a segélyezés, az ellátása a menekülteknek, a, a válság hely, sújtotta területeken élőket. Jó lenne, hogyha megragadná a lehetőséget, és erről szó esne. Köszönöm szépen, Izabel. Én is elnézést kérek, amiért nem lehettem itt az ülés elején. Nagyon szívesen meghallgattam volna a szőn prezentációját az elejétől fogva. Szeretném elmondani, hogy, hogy nagyon érdekes feladat volt ezt a jelentést összeállítani az emberi jogok helyzetéről, a dokumentumok, amelyek hozzánk beérkeztek, amelyek alapján ezt a munkát elvégezhettük, nagyon hasznosak voltak. És egy dolgot szeretem volna mindenképpen felvetni, ez pedig Vietnám helyzete. Talán egy kicsit beszélhetne erről, és van egy megállapodás születőben, és, és nagyon örülnék, hogyha tudnánk erről is most itt ebben a körben beszélni, hogy, hogy mi a helyzet, hiszen vannak területek, ahol láthatunk javulást, más területeken nem annyira, de nagyon érdekel az ön e, értékelés érdekel, hogy ön mit tud nekünk elmondani a vietnámi helyzetről. És érdekel az is, hogy hogyan értékeli a lehetséges párbeszédet az, az ellenzék és a kormány között Venezuelában. És nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönjük, Izabel. Heidi, tessék. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljött a különleges, megbízott és ilyen alapos beszámolóval szolgált az eddigi tevékenységéről. Ez egy kimerítő lista volt. És szeretnék most néhány említett területet kiragadni. Érdekes módon megemlítette, hogy az Afrikai Unióval folytatandó párbeszédben, folytatott párbeszédben emberi jogokról és üzleti kérdésekről szó esett ez gondolom érdekes, hiszen most olyan helyzetben vagyunk, hogy valóban az emberi és az üzleti jogokat integrálni kell a különböző kereskedelmi és pénzügyi megállapodásunkban, eszközünkben. Éppen ezért érdekelne, hogy milyen perspektíva, milyen megközelítésben dolgoznak ezen az Afrikai Unióval. Ugye itt a partnerség az afrikai országokkal, a kontinensen nagyon fontos az Európai Unió számára. Általánosabban pedig az emberi és üzleti jogok tekintetében most nagyon fontos időszak jött el, hiszen a bizottság a, a kötelező e, gyógyvédelmi átvilágítás és alaposság elvét kívánja bevezetni, és hát a parlament részéről próbál itt ezen dolgozni, több szakbizottság is nagyon lelkesen foglalkozik ezzel a témával. És egy kicsit eh, Hanna Neumann eh, témájához is csatlakoznék. Eh, az EU e emberi jogi szankcióinak rezsime nagyon fontos kérdés. Tehát itt van nekem már ezzel kapcsolatban részletes megbeszélések, hogy hogyan is nézzen ez ki, hiszen most itt a lehetőség, hogy egy egyedi európai értékeken alapuló mechanizmust, rezsimet hozzunk létre. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi modellek elegendő példával szolgálnak. Úgy gondolom, hogy itt a saját szempontunkból kell ezt megalkotni, és fontos, hogy nem szabad politikai eh, zsákmányjá válnia, politikai eszközé válnia ennek. Tehát mit gondol ön erről? Aztán beszélt a Nemzetközi Büntetőbíróságról és az Európai Parlament éves emberi jogi jelentés, és arra számolt be, hogy ő nagyon aktív e, ezzel kapcsolatban. Itt az Izrael-Palesztina kérdésben például az Európai Unió hogyan hallatja hangját? Ön mit vár itt az Európai Uniótól? Köszönjük, Bettina! Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és a jelentés beszámolót, és ezzel kapcsolatban már nagyon sok tartalmi kérdés merült fel, aminek várjom már a, a válaszokat erre, és még egy téma van, amely nem került említése engem viszont nagyon érdekelne, ez pedig az, hogy a munkaprogramjába bekerül-e majd az emberi jogi, gondossági elv a globális ellátási láncok tekintetében. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy az emberi jogoknak a integrálása ezekben a folyamatokban szintén nagyon fontos. Érdekelne, hogy jön, hogyan látja ezt. Köszönjük szépen, Déna. Köszönjük szépen, Gilmar úr. Spanyol fogok beszélni. A zöldek frakcióját képviselem itt az Európai Parlamentben. Raúl Romeva volt képviselőt, és képviselni a Human Rights, egy jelentést állított össze, és az emberi jogok helyzetét vizsgálta, és felhívta figyelmet, hogy az Európai Unióban is megnőtt az emberi jogsértések száma, például Romeva, aki büntetése is ide sorolható, most már szigorúbban ítéljük meg az Európai Unión kívüli emberi jogi sértéseket, mint a házunk táján, és jó lenne, ha itt következetesebben lépne fel az Európai Unió, és a saját határán belül is védeni az emberi jogokat, és hasonló irányba mi a következő kérdésem, hogy a, hogy az emberi jogok tekintetében mit tehet az Európai Unió azért, hogy az emberi kárta, az alapjogi kárta is betartásra kerüljön, tehát nem csak a nemzetközi előírások, hanem az Európai Alapjogi Kárta. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék feltenni egy kérdést, hogyha megengedik. Az első kérdés tulajdonképpen csatlakozik ahhoz, amit tegnap az AFED-ben elmondtunk, amikor Szaudarábia külügyminiszterével beszéltünk. Most nem idézném fel részletesen, hogy hogyan válaszolt az emberi joggal kapcsolatos kérdésekre, csak annyit mondanék, hogy meglehetősen elzárkózott ettől a témától. Azt mondták nekünk, többek között a szaudi képviselők, hogy önöknek, az Európai Uniónak semmi joguk ahhoz, hogy emberi jogi leckét adjanak nekünk, különösen nem a migráció tekintetében, mert hogy az Európai Unióban az emberi jogi helyzet folyamatosan romlik. És ez elég kényelmetlen helyzetbe hoz minket, amikor más területek emberi jogi kérdésevel foglalkozunk. Szeretném megkérdezni, hogy önökkel előfordult-e már, hogy ha valamilyen országban az emberi jogi helyzetet kritizálták, akkor azt a választ kapták, mint mi a szaudi külügyminisztertől, hogy önöknek itt az Európai Unióban semmi joguk ahhoz, hogy minket kioktassanak, mert az Európai Unióban sem megfelelő az emberi jogi helyzet. Tehát önt érte már ilyen kritika, illetve hogy ön mennyire gondolja azt, hogy a saját házunk táján is rendet kellene tennünk, mielőtt más területek emberi jogi helyzetével foglalkozunk. A második megjegyzésem előtt még szeretnék köszönetet mondani az előadóknak és a társelőadóknak, és akkor rátérnék a konkrét témánkra, a Vietnámmal kötött kereskedelmi megállapodásra. Elkészítettünk egy nagyon érdekes állásfoglalást, amiben azon gondolkodtunk, hogy mit várhatunk egy olyan országtól, mint Vietnám, hogy ő milyen kereskedelmi partnerré fog majd válni. A Nemzetközi Kereskedelemmel Foglalkozó Szakbizottság nem tartotta fontosnak, hogy foglalkozzon azokkal az ajánlásokkal, amiket mi fogalmaztunk meg. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ön hogyan értékeli a vietnámi emberi jogi helyzetet, az ön személyes véleménye szerint Vietnám jó úton jár? Mármint az emberi jogi kérdések tekintetében. És hogyha aláírjuk ezt a kereskedelmi megállapodást, méghozzá olyan módon, hogy nem kapcsolunk ehhez olyan lehetőségeket, amelyekkel vizsgálhatjuk az emberi jogi helyzetet, akkor milyen más eszközeink vannak? Vietnámról beszélünk most, ezt példaként említettem meg, de mondjuk Brazíliát is megemlíthettem volna, illetve más országokat, amelyekkel bármilyen kereskedelmi megállapodásunk van. Tehát, hogy az európai politikákba és kereskedelmi politikákba, hogy lehet bevonni az emberi jogi kérdéseket. Köszönöm. Vous avez la parole. Öné a szó. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Talán tematikailag csoportosítanám ezeket, és kezdeném Brazíliával. Hiszen ez számomra is prioritást élvező ország, és az említett, felvetett eh, témák, az őshonos eh, lakosok, és a kívások, amelyekkel szembe kell nézniük. Itt az emberi jogvédők helyzetére is gondolok itt a környezetvédelemmel és emberi jogokkal foglalkozó jogvédők helyzete fontos és kritikus, a gyűlöletbeszéd, különösen az LMBTQ közösséggel szemben, illetve a tüntetések elleni fellépés, hát az, az informális megbeszéléseink már foglalkoztak ezekkel a témákkal az emberi jogi párbeszéd mellett eh, emberjogi védőkkel is folytattunk megbeszéléseket a Frontline konferencia keretén belül, és a, persze a rendkívül bátor környezetvédelmi aktivistákval eh, Strasbourgban, és eh, találkozhatunk a Szaharov díj átadóján. És amikor Brazíliában látogattam, illetve majd a következő fél év végén sorra kerülő brazil látogatásom során brazil hatóságokkal, de civil szervezetekkel is szeretnék párbeszédet folytatni, és akkor velük még ezt megtegyaltjuk, hogy hogyan lehet egy fellépni. Aztán Kuba. A Kubával folytatott megbeszélések nem csak az adatvédelemre szorítkoztak, e, illetve ugye itt két területet említettem, de ezen kívül más témákról is beszéltünk, és, és úgy gondolom, hogy most valóban aktuális kérdés ez, hogy hogyan mozdulunk el az emberi jogok felé a már hagyományosan felvetett területekről, és próbálunk a már bevált területeken, az együttműködés megkönnyítő területeken kezdeni, és onnan elindulni, és eljutni a civil szervezetekhez, az emberi jogi helyzetekhez. Tudom, hogy az Európai Parlament egyedi esetekben is érdekelt, tehát a politikai szabadság, jogok kérdése, az internet szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, nyilván ezek fontos témák, és ezekről mind szó is esett. Aztán az Egyesült Államok a migránsok kérdése, illetve az itt felvetett témák is eh, eh, megbeszélésre kerültek. A halálbüntetés kérdéséről is részletesen beszéltünk. Igen, az Egyesült Államokban a halálbüntetések száma csökkent, illetve egyre kevesebb állam eh, folyamodik a halálbüntetéshez. Szövetségi esetekbe kerül erre sor általában. A halálbüntéssel kapcsolatban, de amikor Washingtonban jártam, egy, egy civil szervezeti koalícióval nagyon jó megbeszélést folytatunk, akik ez ellen kampányoltak, és beszéltünk erről a témával velük. Aztán az Egyesült Államokban létrehozott bizottság az elidegeníthetetlen jogokról. úgy gondolom, hogy az emberi jogok fogalma, elképzelése Amerikában más. Ők másképp közelítik meg ezeket a jogokat, és inkább a saját alkotmányukra hagyatkoznak, szorosan figyeljük, hogy hogyan fog működni ez a bizottság. Itt valóban az alkotmányban megfogalmazott elidegeníthetetlen jogokra támaszkodnak, nem pedig a nálunk bevett emberi jogi fogalmakra operálnak de fontos, hogy most, hogy kivonult az Egyesült Államok az ENSZ emberjogi bizottságába, fontos, hogy az Európai Unió továbbra is folytasson párbeszédet az Egyesült Államok az emberi jogokról, csak akkor egy másik fórumon keresztül. Aztán Szaudarábiát is említették többen is. meg is nézem, hogy miről is volt itt szó konkrétan. Maga az elnök asszony is említette Szaudarábiát. Han, Hanon kolléga, illetve Tanya is említette a Szaudarábia helyzetet, emberi jogi párbeszédet, a a múlt évben is megkezdtük, folytatjuk az emberi jogi párbeszédet Szaudarábiával, de, de a mi felvetésénkre még nem születtek válaszok, nem született megállapodás Szaudarábiával arra, hogy hogyan is folyjon ez a jövőben. Kaptam egy meghívást, és én azt válaszoltam, hogy szívesen elutazom Szadarábia, és az emberi jogi párbeszéd folyamatának társ elnökeként szívesen részt veszek ebben a folyamatban, de hogy ahhoz olyan napirendet köztelettem, aminek van értelme, nem, semmi értelme egy felszínes kis eszmecserének, nem, itt valóban tartalmi, mélyre menő kérdéseket kell megvitatnunk. A halálbüntetések száma, hiszen tavaly megnőtt, például az előző évhez, az előző öt évhez képest a halálbüntetések száma, és hát itt vannak problematikus konkrét esetek is, amelyeket önök is említettek, illetve a tegnapi megbeszélésen a miniszter úrnak felvetettek, például a bebörtönzött nők, akik a, a aktivisták, akiket börtönbe vetettek. Tehát itt számosan ügy van, amelyet meg kell Szadarábiával megbeszélek. Tudom, hogy vannak európai ügyek, és a tegnapi eszmecserén sok minden felmerült, problematikus kérdések is, de hát erről szól egy vita. Én remélem, hogy ez a megkezdett folyamat valóban egy igazi párbeszédé fogja kinőni magát az emberi jogok kérdéséről Szaudarábiával, de egyelőre még erről konkrét megállapodás nem született, hogy hol és mikor, hogyan valósul ez meg. Iréne is említette az Egyesült Államokat, és az Európai Unió részéről igenis van nyomás arra, hogy bilaterális fórumon beszéljük meg az emberi kérdéseket, miután az ENSZ emberi bizottságából ugye eh, kilépett az Egyesült Államok, és a magas szintű eh, szekciójában szeretnék részt venni az emberi ENSZ bizottságnak Genfben eh, februárba kerül erős sor és úgy gondolom, hogy itt szoros párbeszédet kell a jövőben is folytatunk ebben a témában az Egyesült Államokkal. Aztán felmerült India is, jelenleg nincsenek konkrét terveim arra, hogy felkeressem Indiát, de egyetértek önökkel, illetve más képviselőkkel is, akik már ezt felvetették, hogyha már Pakisztánba látogatok, akkor valóban észszerű lenne uh, Indiába is ellátogatni, és összekötni ezt a két országot ilyen szempontból nyilvánvalóan Kasmír helyzete kézenfekvő témaként fog megjelenni a párbeszédben az emberi jogok helyzete a Pakisztán által, illetve az India által elnevezett területeken is fontos mindkét felet arra kell ösztönöznünk, hogy működjenek együtt, és folytassanak párbeszédet a az ottani helyzetről. Ez nyilván részét fogja képezni a mi párbeszédünknek is. Izabel, először is szeretnék gratulálni a jelentésedhez, a demokráciáról és az emberi jogokról, úgyhogy köszönöm szépen. Igen, és akkor nézzük a kérdéseket. Kettő kérdést tettél fel. Az egyik Vietnámmal kapcsolatos, a másik pedig Venezuelával. Nézzük akkor ezt a két kérdést. Na most, Vietnámot nézzük először. Lesz majd Vietnámmal emberi jogi párbeszédünk valamikor február közepén. Elgondolkodtam azon, hogy részt vegyek-e ezen, vagy sem, tehát hogy ott legyek-e személyesen ezen a párbeszéden. Ez több mindentől függ még meg kell, hogy nézzem, hogy milyen lesz a vietnámi oldalon a részvétel, és amint tudjuk, hogy Vietnámot ki képviseli, mondjuk van-e miniszteri szint, akkor ehhez igazítjuk azt, hogy tőlünk ki lesz majd ott a vietnámi párbeszéden. Tulajdonképpen nekem az volt az alapötletem, hogy Vietnámba egy bilaterális látogatást is tehetünk, talán még az idei évben, és akkor személyesen tovább vihetném azokat az ügyeket, amelyek fontosak Vietnám esetében. Azt is el kell, azt is el kell azért mondanunk, hogy az ázeános párbeszéden ott volt Vietnám, és voltak civil társadalmi képviselők, és nagyon érdekes előadást tartottak az emberi jogi párbeszédről és az emberi jogi helyzetről Vietnám esetében. Aztán felmerült az is um, az elnökasszony részéről, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat és az emberi jogi kérdéseket hogyan lehet és kell összekötni. Azt uh, természetesen el kell mondanom, hogy ugye az én mandátumom arra nem terjed ki, hogy kereskedelmi tárgyalásokban részt vegyek, de az egyértelmű, hogy um, a kereskedelmi megállapodások és a kereskedelmi tárgyalások jó lehetőséget nyújtanak emberi jogi kérdések megvitatására. Természetesen annál nagyobb az erőnk, minél több emberi joggal kapcsolatos záradék kerül be a kereskedelmi megállapodásra, monitorozás, ellenőrzés, az emberi jogi helyzet megfigyelése. Tehát nagyon fontosak a kereskedelmi megállapodásban az emberi jogi részek, és ezek igenis komoly befolyással vannak a kereskedelmi partnereinkre. Mindenképpen jónak találom a kereskedelmi megállapodások és tárgyalások felhasználását emberi jogi célokra. Aztán Venezuela volt a másik kérdés Izabel részéről. Volt egy konferencia szeptemberben, és természetesen figyeljük mindannyian a nemzetközi kontaktcsoport és a venezuelai külön megbízott munkáját ismerjük a nyilatkozatait, amelyeket kiadott az elmúlt időszakban. A venezuelai emberi jogi helyzet rendkívül súlyos, nagyon komoly aggájaink vannak, és tervezem, hogy elutazom majd Kolumbiába februárban, és akkor természetesen a migránsok oldaláról és a migráció kihatásának oldaláról is megfigyelhetjük a venezuelai helyzetet, Ebből a szempontból mindenképpen érdekes a szomszédos országok meglátogatása és a velük folytatott párbeszéd. Heidi Hautala is feltett egy kérdést a szankciók kapcsán, a szankciók rendszerének kapcsán, és hogy mi hogyan vélekedünk ezekről a szankciókról. Hát szerencsére én inkább a végrehajtási oldalon dolgozom, és nem a politikák kialakításának az oldalán tehát az én feladatom a végrehajtás, és nem a politikák kidolgozása. Nyilván amennyire változnak a politikák, én mindig elmondom a véleményemet időről időre, esetleg ajánlásokat tudok megfogalmazni. A külügyi tanácsra is kaptam meghívást, amikor ilyen jellegű napirendi pontok voltak, és természetesen kifejtettem a véleményemet a szankciók vagy szankciórendszerek alkalmazásáról. A tanács kérte egy nem hivatalos dokumentumot, ez a non-paper el is készült, és hogyha jól tudom, akkor éppen most vizsgálják ezt a non-papert az európai tagállamok, de az még nem alakult ki, hogy ez pontosan hogy fog működni a gyakorlatban. Tehát van ez a fegyverünk, van ez az eszközünk, a kezünkben vannak a szankciók és a szankciórendszerek, annak érdekében, hogy az emberi jogi célkitűzéseket el tudjuk érni. Tehát ez egy eszköz, egy fegyver a kezünkben a sok közül. Továbbra is Heidinél maradva az Afrikai Uniós párbeszédekről beszéltünk. Na most az Afrikai Unió olyan terület, ahol rendszeresek a párbeszédek, és mindig vannak olyan lehetőségek, amikor üzleti, illetve emberi jogi kérdésekről beszélhetünk. Bizonyos afrikai országokban egészen más a megítélése a jogilag kötelező érvényű intézkedéseknek, és Genfben továbbra is folynak a tárgyalások arról, hogy multinacionális vagy határokon átnyúló együttműködéseknél hogyan kell alkalmazni a jogilag kötelező érvényű eszközöket. Úgy gondolom, hogy ez olyan kérdés, amin még tovább kell dolgoznunk. Itt van, ugye meg kell néznünk az országok számát, eddig ugye 26 fogadta el az alapvető irányvonalakat, amiből 13 vagy 14 Európai Uniós tagállam, de hát ugye még mindig messze van az, hogy teljesen eljussunk az irányvonalak alkalmazásához. Aztán itt van a legnagyobb óvatosság elve, erről is beszélnünk kell, és ehhez is közelebb kell még lépnünk. Úgy gondolom, hogy a magánszféra bevonása és az üzleti szféra bevonása is fontos lenne. Voltak olyan események, konferenciák, amelyeken ott voltam, és ahol szintén felmerült ez a téma. Például az, hogy hogyan lehet jobban tájékoztatni a vállalkozásokat arról, hogy az üzlet és az emberi jogok milyen szoros kapcsolatban állnak egymással, tehát egyfajta tájékoztatási, figyelemfelkeltési kampányra is szükség van. Meg kell tehát néznünk, hogy hogyan tudjuk érzékenyebbé tenni az emberi jogi kérdésekre az üzleti szféra képviselőit. Természetesen a politikusok és az intézmények, a diplomaták, az országok vezetői, a civil szervezetek mind érzékenyek az emberi jogi kérdésekre, de az üzleti világ képviselői nem feltétlenül elkötelezettek. Aztán a következő kérdés Palesztinára vonatkozott. Természetesen tudjuk, hogy mi az emberi jogi probléma, mhm. illetve hogy a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelés milyen problémákba ütközik a gázai övezetben és az elfoglalt területeken. Természetesen tisztában vagyunk a problémákkal, a gázai övezetből indított rakétákkal, és összességében Megint csak azt tudom elmondani, hogy szeretnék ellátogatni Izraelbe és Palesztinába. Természetesen tudom, hogy a külön megbízottak egy bizonyos földrajzi régióban milyen komoly munkát végeznek, például Susanna Thurstall, aki a közel-keleti béke folyamat megbízott, megbízottja, de természetesen számomra is fontos, hogy ezekkel a külön megbízottakkal együttműködve én is el tudjak látogatni ezekre az érintett területekre. Diana, nem találom, hogy hol van. Hát elment, de azért elmondom a választ a kérdésre. Nagyon érdekes kérdést vetett fel a külső és belső eljárásaink összehangolhatóságára. Na most az én feladatom csak is kizárólag az Európai Unión kívülre vonatkozik. Tehát nekem nem az Európai Unión belüli emberjogi helyzettel kell foglalkoznom. Én a külpolitika része vagyok, ha fogalmazhatok így, és mint különleges képviselő az EU-n kívüli kérdésekkel foglalkozom. Természetesen tudom én is, hogy milyen emberi jogi problémák merülnek vagy merülhetnek fel itt az Európai Unión belül, és azzal is egyetértek, amit az elnök asszony elmondott, hogy a saját házunk táján is rendet kell tennünk. És azok az országok, akikkel kapcsolatban vagyunk, rendkívül gyorsan reagálnak arra, amikor az Európai Unión belül történik valami probléma, és ezt azonnal az arcunkba is mondják. Tehát az Európai Uniónak, vagy akármelyik tagállamának rendkívül oda kell figyelnie erre. Amikor harmadik országokkal beszélünk, tulajdonképpen ez nem rossz, mert akkor ez azt jelenti, hogy minket is figyelnek, és minket is emlékeztetnek a problémáinkra. És tulajdonképpen így kettős szerepet töltök be, bár elvileg nem kell foglalkoznom a belső emberi jogi helyzettel, azért természetesen, amikor erről kritikát kapok, akkor azt jelentem. Az alapjogi ügynökséggel is együtt működünk, ugyanis úgy gondolom, hogy az alapjogi ügynökség nagyon fontos mutatója az Európai Uniós emberi jogi helyzetnek. Mindaz a kutatás, amit elvégeznek, a tagállamok vizsgálata, az alapjogi karta színeiben rendkívül fontos. Tehát az alapjogi ügynökség véleményünk szerint tényleg egyfajta lakmuszpapír. Hogyha a romák helyzetéről beszélünk, hogyha mondjuk a bevándorlókról beszélünk, hogyha jogállamiság sérüléséről beszélünk itt az Európai Unión belül, akkor természetesen az alapjogi ügynökség részéről minden segítséget megkapunk. És mi magunk is több esetben bevontuk a munkánkba az alapjogi ügynökség munkatársait, olyan tárgyalásoknál, ahol úgy gondoltuk, hogy a segítségünkre lehetnek. És akkor még egy általános megjegyzést engedjenek meg az emberi jog, mint olyan univerzális, tehát senkinek sem a tulajdona, és nem köthető személyekhez, nem köthető országokhoz, vagy régiókhoz, kontinensekhez. Bizonyos tagállamok jobban állnak az emberi jog tekintetében, mint mások, de azért azt is elmondhatjuk, hogy tökéletes emberi jogi helyzet sehol nem létezik a világon. Az Európai Unió elkötelezettsége annak irányába, hogy a harmadik országokban javítsa az emberi jogi helyzetet, az rendkívül fontos. De sokan úgy gondolják, harmadik országok, hogy mi csak prédikálunk nekik, pedig a mi európai emberi jogi helyzetünk sem tökéletes, és az értékeink sem feltétlenül egyeznek, sőt, sokszor egyfajta új kolonializmussal is vádolnak minket. Mindig emlékeznünk kell arra is, hogy honnan jöttünk. Tehát ne feledjük el az Európai Unió vagy az Európai Kontinens történelmét. ne feledjük el azt, hogy hogyan jött létre az Európai Unió a 20. század közepén, és hogy ez milyen fontos szerepet játszott az emberi jogok elismerésében és terjesztésében mindenhol a világon. Tehát valamilyen szinten azért mi sem lehetünk nagyképűek, nekünk is alázattal kell megközelítenünk ezt a kérdést, és igenis vannak olyan jogok, mondjuk gazdasági jogok, vagy kultúrához, társadalomhoz köthető jogok, sőt, politikai jogok is, amelyeket nem tartunk be megfelelően itt az Európai Unióban. De azért összességében tudjuk, hogy mik az alapvető pillérek, amelyekre építkezhetünk. Egy pillanat, még átnézem a jegyzeteimet. Felmerült még egy kérdés a jövőbeli ülésekkel, a jövőbeli munkával kapcsolatban. Hát nagyon sokszor elég nehéz megtervezni a munkánkat, sokszor az utolsó pillanatban történnek változások. Legutóbb szeptemberben voltam itt, hogy beszámoljak a tevékenységemről, és utána mm, megjelentettük, nyilvánosságra hoztuk a bulletinünket, amelyet rendszeresen megjelentetünk a saját tevékenységünk összefoglalásáról. És ebben mindig van egy olyan rész, ami a jövőbeli elkötelezettségekről, a jövőbeli munkákról szól. Hogyha itt a szakbizottságon belül vannak esetleg olyan kérdések, amelyekkel kifejezetten szeretnék, hogy foglalkozzunk, akkor kérném, hogy ezeket jelezzék, és akkor megnézzük, hogy tudunk-e ezekkel foglalkozni. Köszönöm szépen, és elnézést, ha kihagytam valakit. Köszönöm szépen, Imon. Hát igen, úgy kezdjük most az évet, hogy megvizsgáljuk az emberi jogi különleges képviselő munkáját mindenhol a világon, és remélem, hogy máskor is meg tudjuk majd hívni önt, esetleg szűkített témakörökben, mondjuk egy-egy földrajzi régióra szűkítve, vagy pedig más általános kérdésekben. És a legközelebbi alkalommal a koordinátorokkal majd megegyezünk abban, hogy milyen témákat szeretnénk részletesebben megnézni önnel, és akkor erre sort is kerítünk a következő alkalommal. Köszönjük szépen, hogy ránk szánta mindezt az időt. A viszontlátásra!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 On va... Thank you everybody to... Köszönöm mindenkinek, hogy leül. Elkezdjük a következő napi rendi pont tárgyalását. Donc on va commencer le prochain point. Elkezdjük tehát a következő napi rendi pont tárgyalását. Myanmarról lesz szó. Kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Nagyon örülök annak, hogy Marian Vint kollégával a délkelet-ázsiai országok irányába fennálló delegációval, delegáció alelnökével közösen, illetve az ANESZE vezetőjével közösen tarthatjuk és elnökölhetjük ezt az ülést. A DROA szakbizottság nyomon követi az emberi jogok helyzetét és a rohingyák helyzetét van már 2010 óta. 2019-ben e, egy sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el a rohingyák helyzetéről, hat további állásfoglalást fogadtunk el 2015 májusa óta. Az egyik legnagyobb aggályunk a büntetlenség e, az elkövetett e, bűncselekmények után az Egyesült Nemzetek aktív ezen a területen, az ENSZ emberi jogi tanácsa két mechanizmust indított útjára, amely az emberi jogsértések eh, felderítését szolgálja, a tényeket eh, állapítja meg, eh, és 2017-ben pedig az emberi jogsértés az hadsereg által elkövetett emberi jogsértések sértések Bizonyítéka gyűjti be ez a mechanizmus. A záró jelentését 2019. szeptemberében nyújtotta be ez a mechanizmus az emberi jogi taná, a, az ENSZ közgyűlésének. A következő mechanizmus 2018-ban jött létre, és 2019. júliusában kezdte el a tevékenységét. Ennek célja az, hogy a független büntető eljáráshoz szükséges tényeket összegyűjtsem, és a tényeket egy nemzetközi független misszió során megállapítsam. Az első meghallgatás Gambiában történt, a Myanmari ügyben, és az 1948-as ENSZ megállapodás, amely a népírtás elleni fellépést írja elő kötelezően az államoknak, ennek a megsértésének veszély áll fenn. És december 19-én pedig Aung San Suu Kyi részt vett a meghallgatáson. A nemzetközi büntetőbíróság próbálja meghatározni a fű, az egyes emberek büntethetőségének kérdését, és a, itt Banglades és milyen már irányában indult egy vizsgálat 2019-ben. 2015 óta foglalkoztattál bennünket az Európai Parlamentben Mianmar ügyem. Nikola Kunjannal, aki az ENSZ Myanmarral foglalkozó független vizsgálati mechanizmusának vezetői cserélünk eszmét streaming révén, illetve Jasmin Julával, a Szabad Rohingya koalíció képviselőjével. Először, tehát Skype-os vendégünknek, Nikolas Kumjiannak adjuk meg a szót, és utána pedig Jasmin Ullának adjuk meg a szót. Öné a szó tehát ha csak kollégám nem akar még valamit hozzátenni a munkához. Marian, hogyha hozzá szeretné valamit tenni, akkor ezt most teheted meg. Kíváncsian várom az önök előadását. Ez egy nagyon-nagyon súlyos téma, amelyről szó van. 2020-at írunk, és továbbra is um, aggasztó az a kérdés. Az ASEAN küldöttség tagja is vagyok, és az azán um, parlamenti képviselői is uh, májusban találkoznak majd velünk. Köszönöm szépen. Nikola, önél szó, parancsoljon. Nem tudom, hogy hallja a fordítást. Tehát akkor angolul, angolul fog beszélni, ha jól értem, és akkor mindenki érti Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt albizos tagok, Nikolas Kunjan vagyok én vagyok a Myanmari Független Vizsgáló Mechanizmus vezetője. Nagyon hálás vagyok az albizottság tagjainak, hogy lehetőséget adnak arra, hogy tájékoztassam önöket a munkánkról és a mandátumokról. Az Európai Unió és a tagállamok nagyon támogatják ezt a mechanizmust, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez létrejöhetett. A mechanizmus a, <clears throat> font, a rendszeres kommunikáció fontosságát hangsúlyozza, és fontos, hogy az Európai Unióval és tagállamaival is ezt a kommunikációt folytassuk. 2018. szeptemberében, ahogy az elnök mondtam, a emberi jogi tanács által felelített tényfeltáró misszió beszámolt arról, hogy megfelelő okai vannak annak, hogy vélek, azt véljük, hogy súlyos nemzetközi bűncselekményeket követtek el, és a mechanizmus beszámolója felszólított a büntetlenség megszüntetésének. Az Emberi Jogi Tanács a 39.2-es határozatában létrehozta a mi mechanizmusunkat, melynek célja az, hogy bizonyítékot gyűjtsön be, konszolidáljon és őrizzön meg, és ellenőrizze a bizonyítékokat arról, hogy valóban súlyos nemzetközi bűncselekményeket követtek el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 as we move forward into implementing, further implementing our very difficult mandate. Thank you again for this opportunity to brief the subcommittee, and I welcome your questions. Thank you. Thank you, Nik Köszönöm szépen, Nikola, az előadását. Nagyon foglalkoztat bennünket, amiről beszélt. Többen kérnek szót, de előbb megadjuk Jasmin Ulának a szót, utána pedig a parlamenti képviselőknek. Maradjon velünk. Most Jazmin Ulának adjuk meg a szót, utána pedig jönnek a kérdések. Parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt vendégek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen mindenkinek, akik lehetővé tették hogy itt lehetek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a megtiszteltetés súlyjal is jár, hiszen az a tél, hogy itt vagyok ezen nagy elismertségű parlamentben, azt jelenti, hogy a legtöbb nemzettársam fél és szenved. A fél, a félelem az egyik közös tapasztalatunk, amely meghatározó, hogy kik vagyunk rohingyák, függetlenül kortól, nemtől, társadalmi háttértől függetlenül a félelem az, amely önazonosságunk részévé vált, az versek, az énekeink mind a sok évtizedes üldöztetést jelenítik meg, és a félt, félelmet jelenítik meg, azt a félelmet, amelyet a mári katonaságtól élünk. Tehetetlenek is vagyunk. És az az érzésünk, hogy csapdába kerültünk majdnem minden egyes rohingya egyik vagy másik módon megtapasztalta ezt a félelmet. Én emlékszem, akkor éltem ezt meg, amikor mindenfajta védelem nélkül voltam menekült Tajföldben. Minden nap imádkoztam azért, hogy a szüleim hazajöjjenek biztonságban azután, hogy street foodot árultak az utcán, és tovább élhessünk, legyen mit ennünk. Emlékszem, amikor egy cellába zártak, amikor, mert azt mondták, hogy nincsen semmilyen jogi státusunk. Azért is imádkoztam, imádkoztam, hogy ne deportáljanak bennünket milyen márba, soha életemben ilyen intenzíven még nem imádkoztam, hiszen nem volt más lehetőségünk, csak az ima, az a fájdalom, hogy az ember rohingyam a börtönbevettetés fájdalmával vethető össze. Az ember nem tud visszatérni a múltjához, nem tud visszatérni a szabadságba, és nem tudja feldolgozni, ahogyan velünk bántak emberként. Igaz ez a bangladesi menekültáborban élő testvéreimre, nővéreimre, igaz ez azokra a társaimra, akik nagyon nehéz körülmények között élnek Myanmarban, de igaz ez a kijelentés azokra a rohingyákra, akik a világban szétszóratva élnek, többek között az ASEAN országokban, és attól félnek, hogy letartóztatják őket csupán azért, mert rohingyák. A miamari társadalomhoz hozzájárultunk, ezt építettük, és ebből menekültekké váltunk, bótpépelekké váltunk, és illegális bengálokká váltunk. Metaforikusan mondva. Arra kényszerítettek bennünket, hogy elfogadjuk, hogy olyan életet éljünk, amely emberi élethez nem méltó. Ez destruktív, a saját önértékelésünket eh, kezdi ki és pusztítja el. A rohingya állampolgárság kérdése a több évtizedes küzdelmünk eh, eredője, és ez főleg a Myanmari civil kormány számára mechanikus kérdés lehet, hiszen ők azzal a narratívával állnak elő, hogy azonosítsuk magunkat, és ezt a narratívát a nemzetközi bíróságon is megismételték éppen múlt hónapban. De sokkal alapvetőbb kérdés az, hogy az állampolgárság mit biztosítana számunkra, emberek számára, hiszen mi joggal élünk a Rakin régióban. A katonaság azt állítottak, hogy itt voltak éppen csak gazdasági motivációból lépett fel a katonaság. Japán, Kína és mások és szereplők minél inkább országon megnyílt a biznisz irányába, annál inkább felléptek a hatóságok a rohingyák ellen hatalmas tömegű pénz áramlott be az országba, és segített a, Mil- a Myanmari katonai öm, és civil igazgatást öm, túlélése segítette őket, és öm, idáig nem sikerült a legsúlyosabb vádak ügyében, például a genocidium vádja ügyében vádat emelni. A civil párt, a civil kormány és Aung San Suu Kyi is részt vett a bűnök tisztára mosásában. Néhány nap, héttel ezelőtt a Myanmari elnök hivatal egy az úgynevezett független vizsgálóbizottság beszámolójárónak executive reportját állította össze, ahol a Myanmari diktátorok nyelve köszönt vissza ahelyett, hogy rámutatott volna, hogy a Myanmari biztonsági szolgálat és a rendőrség követett el bűnöket, azt mondták, hogy fegyveres konfliktus vagy kommunális erőszak történt. Nem beszéltek a, a nemek elleni erőszakról, mi több azt mondták, hogy ennek semmi alapja nincsen, mi több nem hallgattak meg a táborokban senyvedő áldozatokat. Őszinte kell, hogy legyek, amikor ezen vezetői összefoglalót olvastam, ez fájt hiszen ez egy alapvető patriarchális megközelítést mutat meg, amely a kormányzati szinten is megjelenik, még a legmagasabb közhivatalban is megjelenik ez a megközelítés. Ez pedig azzal jár, hogy úgy érezhetjük, hogy a Myanmari védelmi erők büntetlensége sokkal fontosabb, mint a lányok, a nők és a népünk ellen elkövetett erőszak feltárása. A Rohingya exodus pedig ezen vizsgáló bizottság következőképpen írta le, az emberek, amikor fellángolt a falun belüli erőszak, védelmi ösztönükkel éltek és elmenekültek. Hölgyeim és uraim! az emberek nem ö, veszélyeztetik az életüket csak azért, mert verekednek az emberek a faluban. Az anyák soha nem veszélyeztetnék a gyermekük életét, soha nem veszélyezt hoznak abba a veszélybe, hogy belefulladnak a határfolyóba, hogyha nincsenek közvetlen életveszélyben. Az úgynevezett független vizsgálóbizottság, idézek, semmilyen fajta bizonyítékot nem tart, talált arra, mi szerint, hogy a fellépés bármilyen fajta genocid vagy népírtó szándékkal történt. Mi több, az intézkedéseket, az egyéni a válaszokat az egyéni félelem és a történelmi sérelmek okozták. A katonai erők pedig meglepetéssel látták ezt az exoduszt, mondja a jelentés. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen történetet már gyakran hallottak más országok tekintetében. Az elnök hivatala a gyilkosságokat megvédtem, Hát erre Rajuma, egy Rohima, Rohingya nő történetét tudom elmondani, aki 2017-ben menekült, Ebégi volt a fia, másfél éves fia volt, akit kirángattak a kezéből, és a tűzbe dobtak. Hölgyeim és uraim! Igen, tisztelt parlamenti képviselők! Sok ezer ilyen történetről számolhatok be. Amikor elvették a gyermekeket eh, szüleik kezéből, és szemük látára gyilkolták meg. Ez egy jól megtervezett, erőszakos eh, fellépés, melynek célja az, hogy traumatizálják a lakosságot és megbontsák a közösség szellemét mely összeköti őket. Nagyon fontos, hogy a vezetői összefoglaló toxikus tulajdonságára rámutassunk, megmutassuk azt, hogy az intézmények és az intézményeket működtető emberek nem készek a változásra, és nem is lesznek a jövőben demokratikusabbak, mint ma. Ugyanakkor valamit kérni szeretnék önöktől még több támogatást. Fókuszáljanak a alacsony szintű, a bázison dolgozó aktivisták és fiatalok munkájára, hiszen ők azok, akik fellépnek a gyűlölet narratívája ellen, amelyet a kormány propagál. Ők az igazi változás letéteményesei, akiknek nagyon nagy szükségük van a támogatásukra és az opresszív, az elnyomó rezsim elleni védelemre. A rezsim nem változik, éppen ezért azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy az Európai Unió újra megfontolja a preferenciális kereskedelmi megállapodás, vagy az EBA, a minden csak nem fegyverek megállapodás tét záradékot is, hisz, hiszen a GSP rendelet kereskedelmi preferencia felfüggesztését irányoz elő, amennyiben az emberi jogi és, és munkaügyi egyezmény 8-as mellékletében foglaltak súlyosan megsérülnek. Nos, Myanmarban újton újra sérték ezeket az alapértékeket, és azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy ez a katonai rezsim soha ne élvezhesse ezen preferenciális kereskedelmi kapcsolatokat egész addig, amíg a civilek itt szenvednek. Az Európai Unió a Myanmar negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, a Myanmari intézmények pedig ez erre hivatkozva um, hivatkoznak, és azt mondják, hogy az emberi jogok rendben vannak, hiszen szabadon kereskedünk az EU-val, minden jól működik. Hogyha bármi nem működne jól, akkor biztos ezt már felvetették volna, mondják a Myanmari döntéshozók. Azért vagyok itt, hogy kihangsúlyozzam, hogy nagyon fontos, hogy a rohingyák elleni népírtást szisztematikus szempontból vizsgáljuk meg, de ugyanakkor az is a feladatom, hogy embertársamként az önök önérzetére és lelkiismeretére appelláljak. Nem egy külön államot kér a népem, nem luxus életet kérünk. semmit sem kérünk, ami nem volna elérhető, vagy ami nem lenne biztosítható számunkra. Felemeljük a hangunkat azért, hogy meghalljanak végre bennünket, azért, hogy a tehetetlenség érzésétől megszabadulhassunk végre. Békében szeretnénk élni, túl sok ez, amit kérünk. Az Európai Unió államai a múltjukban megtapasztalták a népírtást. Ezért lé, jött létre a népírtás elleni ENSZ egyezmény. Más nemzetközi emberi jogi mechanizmusok is léteznek. Az önök feladata, az önök felelősségem, hogy használják a szakértelmüket, és fellépjenek az elkövetett bűncselekmények ellen, és megakadályozzák a további szenvedést. Az Európai Unió mélyen átéli és érti a menekült válság jelenségét, éppen ezért meg kell érteni ezt, hogy milyen helyzetben van maga Banglades. Éppen ezért kérem önöket, hogy még több támogatást, még több segélyt nyújtsanak befogadó országunknak, Bangladesnek. Nagyon fontos, hogy Banglades ne érezze úgy, hogy megfeledkeznek róla az új valóságban. Végezetül ahogyan a Nemzetközi Bíróság rendeletét holnap határozza meg, bármit is, bármiképpen is dönt a bíróság, én és a közösségem igazán hiszünk abban, hogy önök, reméljük, hogy önök folytatják a munkájukat, kiállnak mellettünket, és támogatják azon intézkedéseket, amelyek az elszámoltathatóságot és az igazságszolgáltatást teszik lehetővé, melyekre olyan nagy szükség van Myanmarban, hazámban, amelyet egy tirannus katonaság eh, és egy tirannus kormány vezet. Annak érdekében van erre szükség, hogy az emberek által és az emberek ért újraépíthessük az országot. Köszönöm a figyelmüket! Uh, thank you. Köszönjük. Köszönjük nagyon ezeket a szavakat. Most pedig megadom a lehetőséget a képviselőknek. Sajnos nagyon rövid időnk van, negyed óránk van, 11-ig be kell fejeznünk az eszmecserét, tehát kérem, hogy közvetlenül azonnal konkrétan a kérdésekre térjenek rá. Isabel? Nem könnyű megszólalni egy ilyen beszámoló után. Nagyon rövid leszek. Mindent elmondott, amit el kell mondani. Csak szeretném biztosítani arról, hogy ön mögött állunk, az ön oldalán állunk. Kamilyen úr. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja a lehetőségét annak, hogy a globális helyzet milyen bárban javuljon. A vizsgálat óta javult a helyzet, látnak-e valami fejlődést, és mi az Európai Parlament részéről hogyan segíthetünk azért, hogy előre mozdítsuk, támogassuk ezt a vizsgálatot. Szeretném azt is megkérdezni, hogy a mianbári közvélemény hogyan reagál a rohingyákkal történtekre, arra, amit ellenük elkövetnek. Elnézést, francia fogom folytatni. Nagyon csalódottak vagyunk. Óriási csalódottság számunkra mindaz, ami Myanmarban történt néhány évvel ezelőtt. Legszörnyűbb rémálmainkban sem gondoltunk volna erre, és tudom, hogy tovább kell folytatnunk ezt a harcot, Szeretnénk még egyszer megköszönni, hogy eljött, és elmondta, amit el kellett mondania, és köszönjük szépen a mechanizmus vezetőinek is a munkát. Köszönöm Izabelnek, most Izabel Santos következik. Portugálról fogok beszélni. Az első kérdésem a Genfi beszélgető szól. Melyek voltak a legfontosabb problémák, amelyek kell találkoztak, amikor a népírtás bizonyítékait próbálták összegyűjteni és megőrizni. És hogyan tudják garantálni az áldozatok hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz. Ez milyen problémákkal uh, ennek kapcsán milyen problémákkal találkoztak, illetve kérdeznem, az, mint hogy a helyszínen az érintettek számára a hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz gondolom nem megoldott, milyen problémákkal találkoznak önök ott, a nemzetközi hatóságok eleget tesznek-e azért, hogy ő, az ő segítségükkel eljussanak az igazságszolgáltatáshoz, és valami fajta jogorvoslat, valamiféle segítséget kapjanak. Köszönöm. Két-három éve már részese vagyok ennek a folyamatnak, nyomon követem ezt más pozíciómban, és ez a vizsgálat, amely ugye megpróbálja feltárni azokat a büntetteket, amelyekre az exodus előtt e, került sor, Eh, az egy dolog, de érdekel az is, hogy most aktuálisan mit tudunk tenni a biztonságokért az érintetteknek. Van-e bármiféle kilátás arra, hogy biztonságban visszatérhessenek a rohingyák, a Myanmar és Tájföld kidolgozott-e már, vagy dolgozik-e egy mechanizmuson vagy megoldáson, hogy ez megvalósuljon. Egyáltalán a helyzetben van a kömin úr, hogy megvizsgálják azt, hogy biztoságos-e visszatérni, hogy ennek a feltételei adottak. És hát az nem elég, hogyha ugyanoda visszatérhetnek, ahogy mindent elpusztítottak, leromboltak, nem áll már a házuk, az nem megoldás. És politikai szempontból pedig nagyon fontos, hogy az alapvető kérdés, az állampolgárságot megoldja. 2017-ben állásfoglalásunkban ez volt a kiinduló pontunk, hogy a rohingyáktól megtagadják Myanmarban az állampolgárságot, és ezt tekintettük alapvető problémának, hiszen így nem jutnak föl tulajdonhoz, és így tovább minden ebből fakad. Tehát a múlt bűncselekményén túl tudunk-e még a jövőre nézve is megoldást állni? Hát itt van most a menekültek kérdés, ez mégiscsak bizarr, hogy a bangladesi hatóságok megpróbálják megnehezíteni a menekültek a a táborból, volt ha, és ezt, ezt hallottuk is, hogy ön is azt kért, hogy segítség Bangladest a menekültek ellátásában, hiszen, hiszen már az ereje végén áll, hogy még több embert beszorítson ezekbe a táborokba, és egyre nehezedik a helyzet a menekült táborokban, a oktatási helyzet, ugye a különböző szolgáltatások, oktatás, egészségügy, stb. stb. Köszönjük, Heidi, köszönöm szépen a zöldek nevében szólalnék fel. Kumian úr, köszönjük szépen ezt a rendkívül fontos munkát, és hát mindennyire elismerjük, milyen komoly legitimációval bír ez a misszió, és Ulaszonynak és köszönöm ezt a nagyon bátor és komoly kiállás és beszámolat. Arra emlékeztetett bennünket, hogy az Európai Únak mi is az öröksége, és mi is a feladata a népírtások láttam, igen, föl kell lépnie itt eh, a, népírtás elleni egyezmény ezért jött létre, hogy ezt megakadályozzuk eh, nemzetközi szintéren pedig igazságot szolgáltassunk. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió minden hatalmában állott megtesz azért, hogy garantálja a hozzáférést a vizsgálati mechanizmus vezetői számára az érintett területekhez, és mindenhova eljussanak, ahol hasznos ö, ö, nyomokra bukkanhatnak a vizsgálatukhoz. És hát a humanitáros hozzáférés is korlátozott a, a Rakin államba irányuló segélyek, szállítmányok is akadályozottak, hiszen ott még mindig nagyon szorult helyzetben vannak, de nem jut el hozzájuk a monetáros segély. Aztán a preferenciális kereskedelmi megállapodás jelenleg ugye vizsgálat alatt áll, Ula asszony is említette, én a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak is tagja vagyok, eh, ahol foglalkozunk az azán országokkal megkötendő megállapodásokkal, Vietnám és Indonézia kizárt ebből, de, de az Európai Parlament biztos, hogy ebben a folyamatban figyelembe lesz és lépéseket fog tenni. És a legutóbbi Európa Parlamenti állásfoglalás a Myanmar emberi jogi helyzettel, a Rohingyák helyzetére is kitérően, úgy gondolom, hogy nem igazán mutatott rá az Unióban székhelyen rendelkező vállalatok felelősségére is. és az állami hatóságok a katonásággal, ugye folyamatosan azt halljuk a megúszás során, hogy hát nem történik semmi, ők ezt kommunikálják, és ennek megfelelően az ott jelenlévő vállalatok is sem vesznek tudomást a felelősségükről az emberi jogok betartatásának tekintetében. Köszönjük szépen! Még egy hozzászólás. Igen, nagyon fontos, hogy a bíróság elé kerül ez a kérdés. Szörnyű volt végighallgatni Ula asszony beszámolóját. Eh, eh, még csak belegondolni, és az olyan helyzetében az elmúlt években eh, elborzaszt, és Bangladesből visszatérni Myanmarba a bírósági határozat után úgy gondolja lehetséges, vagy félnek a Myanmariak még egy pozitív határozat után is visszatérni Bangladesből Jasmin, akkor először meg is adom a szót önnek, és aztán zárásképpen Nikola kapja majd meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésre válaszolva rendkívül összetett a helyzet. Azt gondolom, amikor a traumáról beszélünk, hiszen szinte valamennyien traumatizáltak vagyunk. Így tehát mindannyian óvatosak, nem is tudom, hogyan fogalmazzam ezt meg, de tartunk a visszatérőstől, és hiszen nagyon sok olyan triggerpont van, amely arra kényszerít minket újra és újra a traumánkat de mégiscsak mi a hazánk iránt elkötelezettek, hogy kötődünk, ragaszkodunk sok dologhoz, még akkor is, hogyha rengeteg tanúvallomást hallhattam én is nők részéről, akiknek egész családjukat a szemük előtt, a gyerekeiket a szemük előtt mészárolták le, láthatták, hogy lelövik a férjüket, megölik a gyerekeiket. Még ezek a nők is azt mondták, hogy szeretnének visszamenni, hogy legalább lássam újra azt a helyet, ahol meghaltak a szeretteim, és így emlékezhetem rájuk ezen a helyen. Attól a pillanattól fogva, hogy ez megtörtént velük, megállt az élet számukra, megszűnt a megszokott életük, de szeretnének mégis visszamenni a szeretteik halálának helyére. Ott alá vannak temetve, ahol meghaltak. Ez az utolsó darabka, amely még az övék lehet a volt életükben. De bármennyire is szeretnénk hazatérni, tudjuk azt, tisztában vagyunk azzal, hogy oka van annak, hogy el kellett hagynunk azánkat. Valóban az exodus, ez a tömeges kivándorlás az elmúlt két évtizedben óriási tömeget érintett. Én az 1990-es években elmenekülőkhöz tartozom, 92-ben hagytam el és azóta, mint tudják, sokan, sokan, rengetegen távoztak az országba de, de ahhoz, hogy egyáltalán a visszatérés szóba jöhessen, a büntetlenségnek véget kell vetni, valamiféle kilátás kell arra, hogy igen, igazságot szolgáltatnak, hogy elszámoltatják milyen, mert e, az nem lehet, hogy visszamegyünk, és újra és újra megtörténjenek azok a dolgok, amelyek a múltban megtörtek. 30-40 éve újra és újra megtörténtek ezek a szörnyűségek. Ami pedig az első kérdés életé, a közvélemény Miamárban hogyan vélekedik. Úgy gondolom, hogy a propaganda továbbra is nagyon erőteljesen jelen van, a gyűlölet, a beszéd továbbra is nagyon intenzíven jelen van, tüzelik ezt a gyűlöletet, de azt is látjuk, hogy az általam korábban említett fiatalok kicsit másképp gondolkodnak, ők már kimennek a világba, és kimennek az utcákra, és ö, osztogatnak rangumban is például, és megpróbálják elmagyarázni azt, hogy, hogy ez egy nagyon pozitív lépés, hogyha a népírtás megkérdőjelezik, hogy ez helyes volt -e, és hogy valóban milyen már jó, jogosan tette azt, amit tett, de akik így gondolkodnak, azoknak is szükségük van a segítségükre. De nélkülük e, nem, nem lesz lehetőségünk arra, hogy megváltoztassuk a közvélekedést, a rohincsákról alkotott képet, az általános vélekedés meg kell, hogy változzon, hiszen csak akkor tud egy új mian már felépülni, ez meg kell változtatnia a gondolkodást az országon belül, de ez kívülről sok impulzus és ö, nyomás kell ahhoz, hogy, hogy ne érezze azt a miamári kormányzat és a katonai vezetőség, hogy ők érinthetetlenek, és bármit megtehetnek. Tehát ott a helyben milyen aggodalmak vannak, aggályok. Ugye jól értettem, erre vonatkozott a kérdés. úgy gondolom, hogy amíg nincs megfelelő hozzáférés az országhoz, addig nagyon nehéz bármiféle védelmi mechanizmus képíteni az érintettek számára. A humanitáros segélynek és bármiféle segítségnek helyet kell adni. Én nekem az egész családom a Rakin államban tartózkodik jelenleg. Továbbra is félelemben élnek, a humanitárius segélyek nem jutnak el hozzájuk, mint tudják ezt. Nem engedik be, és egyre erőteljesebb az a fajta retorika a kormányhatóságoktól és a katonaságtól, a rendőrségtől, a rendfenntartó erőktől, egyre erősebb a propaganda, ahogy közeleg a Nemzetközi Büntetőbíróság döntése, hogyha tőlük elvesznek valamit, vagy igazságtalanság történik, és hogy akkor, akkor ők azt mondják, hogy tehát, hogyha bármi történik, azt mondja a katonaság, a hát jó, forduljanak a nemzetközi büntetőbíróság. Az a bármi apró tulajdonok van, akár egy e, tehenük, és elveszik azt tőlük, akkor az a válasz mindenre, mi elvettük, panasz, emeljetek panasz a nemzetközi büntetőbíróságnak. Forduljatok oda. Hát, egyelőre ez a fajta retorika uralkodik. Ahogy az egyik képviselő is hangsúlyozta, szeretnénk visszamenni, de senki sem lehet megvédeni úgy, hogyha nincs külső hozzáférés, humanitárus hozzáférés, és nincs lehetőség a védelem nyújtására. Kérdés, hogy visszatérjünk, vagy építsünk új jövőt, mert annak nincs értelme, hogy a múltban fogva maradjunk, és a, a múltat életben tartsuk, de büntetés nélkül, elszámoltatás nélkül nem lehet tovább lépni. És volt pár éve egy jelentés, egy stratégiai, politikai intézet állított ezt össze Ausztráliában, és műholdas képeket használtak. Hat katonai bázist láttak, amelyek újonnan épültek Rakin, államban 2017 óta 40-50 között volt a szinten táboroknak a száma, tehát itt nem tűnik úgy, hogy rövidesen itt a biztonságos otthonba kérhetnének vissza, hogy valóban itt méltó és igazságos lezárásra kerülne ez az ügy. Nikolásznak megadom a lehetőséget, hogy körülbelül két percben válaszoljon a feltett kérdésekre.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 to resettle, to, to, for the return of those who are refugees back into the country. Thank you. Merci, merci beaucoup euh, Nicolas. Euh, je, vraiment cet échange nous a permis de, de continuer Nicolas et Yasmine. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Sajnálom, hogy lejárt az időnk, hiszen Nikolával és Jasminnal még nagyon sok megjegyzésünk lenne. Köszönöm. Én tulajdonképpen nem kérdőjeleztem meg azt, hogy fel kellene göngyölíteni a múlt bűncselekményeit, hanem én úgy gondoltam, hogy mind a két feladatot egyszerre kell elvégeznünk. Köszönöm a választ. Köszönöm, Phil. Természetesen foglalkozunk még a Myanmari helyzettel, beszéltünk ugye a kereskedelmi preferenciákról, beszéltünk a politikai párbeszédekről, és a Nemzetközi Bíróság holnapi határozatát is természetesen figyelembe vesszük majd az ENSZ népírtás elleni egyezményének kapcsán, és akkor ennek megfelelően fog majd az Európai Parlament és az Európai Unió is fellépni a Myanmarral való kapcsolataiban. Tehát figyeljük a holnapi bírósági döntést, és akkor a DROAS szakbizottság természetesen a továbbiakban is foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm mindkét meghívott vendégünknek.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 Alors, chers collègues, euh, je sais que chacun est, est pris dans ses... Gondolom, hogy érzelmileg még mindenki az előző napi rendnél tart, de Izabel és a többiek mindenkit kérnék, hogy foglaljon helyet. Kicsikét késésben vagyunk, úgyhogy a lehető leggyorsabban meg is adom a szót a két meghívott vendégünknek. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az EU és Tunézia, Tunézia közötti partnerség már egy nagyon hosszú történelmet felülelő partnerség, ez nagyon fontos politikai szempontból, államigazgatási szempontból, gazdasági és emberi jogi szempontból is. Tehát nagyon sok témánk van, amit megvitathatunk egymással. A tunéziai jelenlegi politikai helyzet is rendkívül érdekes számunkra, ugye, hogy a forradalom után az ország hogyan vette a kezébe azokat a fontos kérdéseket, például a nőjog vagy az alkotmány kérdése, amelyeket rendezni kellett. A magrebi helyzet továbbra is összetett és bonyolult. Ugye itt van Líbia, a stabilitás hiánya, és hát, hogy egy ilyen helyzetben és egy ilyen kontextusban Tunézia hogyan tud mégiscsak előrelépni, stabilizálódni. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt van Kamel Gendubi, az Euromed Rights tiszteletbeli elnöke, a választásokat felügyelő független felsőbb hatóság első elnöke, az alkotmányos intézményekkel és egy civil társadalommal fenntartott kapcsolatokért felelős volt miniszter, és Ben Shamaui a 2015-ös évi Nobel békedíj egyik kitüntetetje, és a Tunéziai Ipari Kereskedelmi és Kézműipari Szövetség, az UTIKA volt elnöke. Megadom már is önöknek a szót, de előtte még Andrea Kocolinónak kellene szót adnom, aki a magrebi delegáció vezetője, de aki most nincsen itt, úgyhogy Majorino képviselő helyettesíti őt, Kocolino képviselő sajnos nincsen itt, mert beteg. Úgyhogy az ő nevében fog most nyilatkozni kollégánk. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Kocolino képviselőt helyettesítem, nagyon szeretett volna itt lenni, és nem tudott eljönni, mert beteg. Éppen ezért megkért, hogy olvassam fel a szöveget, amelyet el szeretett volna mondani. Az ő nevében mondom el, egyebére teljesen egyetérek mindazzal, ami szerepel a szövegben. Köszönöm szépen Maria Arénának, hogy a magrebi delegációt meghívta erre a fontos vitára az EU-Tunézia partnerség kérdéséről. Most pedig felolvasom Kocolin úr szövegét. Kedves vendégek, engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket. Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak körünkben hiszen nagyon fontos tunéziai intézményeket képviselnek itt és a demokrácia és a szociál társadalom és gazdasági kapcsolatok, valamint a politikai rendszerrel való kapcsolattarantás tekintetében. 2012 óta Tunézia az Európai Unió privilegizált partnere, és ezzel is támogatjuk a 2011. januárjában E útjára indult demokratikus folyamatot. Nagyon fontos, hogy megerősödjön az átalakulás, e, és e, a társadalmi és gazdasági átalakulás is stabilizálódjon. Látható eredményeket hozott a 2015-ös társulási tanács eredménye, ahol stratégiai célokat tűztünk ki a 2018-2020-as időszakra. Ez a becsvágyó célkitűzés demokratikus, a demokrácia tekintetében, az emberi jogok tekintetében, valamint a népek közötti közeledés, a mobilitás, a migráció, a terrorizmus elleni harc és a biztonság tekintetében hozott megállapodásokat, különös hangsúlyt feltetve a fiatalok kérdésére is. Az Európai Unió és Tunézia ugyanakkor a 2020 utáni partnerségi kapcsolatot is kezdik felvázolni, ezzel is közelebb hozva a térséget a, a, ehhez az országhoz. Az interparlamenti delegáció és a magrebi delegáció mindig koncentrált a demokratikus átalakulás kérdésére Tunéziában illetve a demokratikus rendszer megerősödésének kérdésére. Nyomon követtük a 2019-es parlament és elnökválasztást. Ez az fiatal tunéziai demokrácia számára egy fontos pillanat volt. A az úgynevezett arab tavasz országaiból Tunézia az egyedüli ország, amely egyedül pozitív demokratikus tapasztalatokról számolhat be, de a demokratikus berendezkedés fragilis, nagyon magas a munkanélküliség, a fiatalok körében 30%-os, nagyon nagy különbség mutatkozik a tengerparti és az országon belüli régiók között, valamint Líbia közelsége és aggasztó veszélyeket mutat fel. A lakosság még távolról sem mondható elégedetnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az új elnök és a miniszterelnök megkeressék és megtalálják a konszenzust, és minél hamarabb egy megfelelő kormány álljon fel és így a tunéziai gazdasági és demokratikus átalakulás kihathasson a térségre is. A demokratikus átalakulás pozitív hatással van a gazdaságra. Itt az ideje annak, hogy az interparlamentáris kapcsolatokat valam, megerősítsük, és a vegyes parlamenti bizottság munkájának új lendületet adjunk, hiszen ez egy olyan fórum, amely a népek és a parlamentek közötti kapcsolattartást biztosítja. Fontos, hogy a jó gyakorlatokról való eszmecserét is biztosítsuk, például a fiatalok munkanélküliség, tekintetében, vagy pedig a migráció és a biztonság tekintetében. Köszönöm szépen, fejezébe Kocsolino képviselő, akinek a levelét felolvasom, fontos az, hogy figyeljünk egymás véleményére, és megértsük, hogy vendégeink milyen prioritásokat fogalmaznak meg, és milyen jövőbeli fejlesztésekre van szükség az önök országában. Köszönöm szépen. Questo intervento. Köszönöm szépen ezt a felszólalást. la parole Késlekedés nélkül meg is adnám a szót Busamaui asszonynak, ugyanis a hölgyeké az elsőbség, úgyhogy legalább akkor egy női elnök elsőként a női előadónak adja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetek, és a tunéziai civil társadalom nevében hozzászólhatok. Férfiak és nők nevében fogok most itt nyilatkozni. Köszönöm mindazoknak, akik foglalkoznak Tunéziával, akik vizsgálják, hogy mi mind mentünk keresztül a forradalom óta. Megtörtént ugye a forradalom, utána demokratikus és szabad választásokra került sor, amely számunkra tényleg különleges időszak volt. Mindaz, amit megéltünk, az oda vezetett, hogy egy a mi életünkben soha nem látott jelenség következett be, hogy demokráciában élhetünk és jogokkal élhetünk, szabadon kifejezhetjük a véleményünket, demokratikusan élhetünk, elfogadhatjuk egymás különbségeit és meghallgathatjuk egymást. Tunéziában egy újfajta kontextus ez, meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell demokráciában élni, úgyhogy türelmet kérünk mindenkitől. Demokratikus ország vagyunk, de még időre van szükség, hogy minden megvalósuljon. Szabad és demokratikus választások vannak, sajtószabadság van, mi választjuk ki a parlamenti képviselőinket, mi választjuk ki az elnököt, és a vélemény szabadsága is megvalósult viszonylag rövid idő alatt. Ez ugye rendkívüli módon átalakította Tunéziát, nagyon sok kihívás áll előttünk, nagyon sokat várnak tőlünk, és igenis nagyon sok aggályunk is van. A fiatalok számára az a nagy kihívás, hogy prosperitásban éljenek, hogy jobb legyen az életminőségük, hogy kibontakozhassanak, hogy jó munkájuk legyen, és tényleg boldog életet élhessenek, amelyben maximálisan kiteljesedhetnek. Országunk egy olyan régióban van, ugye Észak-Afrikában, a Magrevi régióban, közel Európához, a földközi tenger partján. Nagyon szeretjük ezt a régiót, szeretjük azt, ahol élünk, de hát olyan szomszédaink vannak, van mellettünk két olyan ország, ha fogalmazhatok így, ahol sok a kérdőjel és sok a kihívás. Itt van szomszédos országunk Líbia, nagyon sok kapcsolatunk van velük, ugye egy hagyományos történelmi partnerről van szó, ugyanakkor a fenyegetettség is óriási, és a náluk kialakult instabilitás nyilván minket is fenyeget, és számunkra is nagyon sok kérdést vet fel. Mi természetesen azon dolgozunk, hogy ott javuljon a helyzet, tehát nem mi okoztuk a problémát, de mégis mi is viseljük ennek a negatív kihatásait. Ezért fontos, hogy a nemzetközi közösség megértse, hogy kik a felelősök azért, ami Libanonban történik, ami Líbiában történik, de azt is meg kell élniük, és azt is meg kell érteniük, hogy kik azok, akik elsőként szenvednek a problémák miatt, és ez pedig Tunézia. Tehát az a tény, hogy nincsen kormány, az a tény, hogy a gazdaság nem megfelelőképpen működik, az számunkra okoz negatív hatásokat. Tehát mi folyamatosan indítjuk el a beruházásokat, hogy a határrégiót megerősítsük, hogy a határokat megerősítsük, ez egyszerűen túl sok pénzbe kerül nekünk. Mindenki azt mondja, és az Európai Unió is mindig egyértelműen elmondta, hogy kapunk segítséget az Európai Unió adja a legnagyobb pénzügyi segítséget Tunéziának, de ez még mindig csak csepp a tengerbe, mert mi óriási veszteségeket élünk meg, és nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk. Én magam is vállalkozást vezetek, nagyon sokan, nagyon sokat veszítettek. Gondoljunk azokra a tunéziaiakra, akik Líbiában dolgoztak, gondoljunk azokra a vállalkozásokra, akik kereskedelmi kapcsolatokat folytattak Líbiára, akik Líbiában értékesítették az árujukat, tehát mindez nagyon komoly veszteség, és aztán itt vannak mindazok a termékek, amelyek csempészet útján kerülnek be az országba, amelyek nem felelnek meg a megfelelő normáknak. Mindez a mi gazdaságunkat, versenyképességünket és termelékenységünket sérti. A másik ország ugye Algéria, természetesen Algériában látjuk mi is a demokrácia fényeit felvillanni, de azért aggályosnak találjuk mégiscsak a jövőt. Tehát meglehetősen aggasztó számunkra a, a jövő. Mi igenis büszkék vagyunk arra, hogy itt vagyunk, ugye, emellett a két ország mellett, és bár nekünk nincsenek olyan természeti forrásaink, amikből milliókat lehetne keresni, de mégiscsak megvan a tudásunk, nagyon sok tudással rendelkezünk, és igenis a mi országunknak is megvan a gazdagsága. És mint nő elmondhatom, hogy a nők helyzete jó Tunéziában, és ez is nagy öröm számunkra, hogy egy olyan arab országban élünk, ahol a nők szabadon élhetnek, és ezt mindezt egy olyan vezetőnek köszönhetjük, Burgeva, aki után végül is lehetővé vált az, hogy a nőkben bízzanak, és hogy a nők megfelelően éljenek. A Magreb országok közötti kapcsolatnál ugye nézni kell a Marokkó-Algéria kapcsolatot is, hogyha minden nagy országot nézni szeretnénk a magrebi régióban. Na most mit jelent számunkra ez a jelenlegi politikai helyzet és gazdasági helyzet? Mazzorino úr az imént elmondta, hogy jó úton járunk, hogy megfelelő irányba haladunk, hogy jó a demokratikus átállás, de azért eléggé törékeny még a helyzetünk, gazdasági szinten még nagyon sok mindent meg kell tennünk, mert ahol emberi jogok vannak, ott ugye gazdasági jogoknak is érvényesülniük kell, hogy méltányos munkát kapjanak az emberek, hogy szabadon éljenek, és hogy biztonságban élhessenek. Mindez rendkívül fontos, és nekünk is ezen kell dolgoznunk, de szükség van a partnerekre is, a stratégiai partnerekre, akik hisznek abban, hogy mi képesek vagyunk megvalósítani a demokráciát, és hogy a kettőnk között egy win-win helyzet alakulhasson ki, és mindenki nyertes legyen. Tehát, hogy minket igazi partnerként kell kezelni, mi nem beszállítók vagy alvállalkozók vagyunk, akik egy szinten lejjebb helyezkednek el, hanem igenis együtt dolgozunk és közösen munkálkodunk azon, hogy prosperitás valósuljon meg Tunéziában. Ezek a kihívások a nemzetközi közösség és minden egyes partner akaratától is függenek, hogy mennyi segítségre számíthatunk a nemzetközi közösségtől és a partnereinktől, mert nélkülük gyengék vagyunk. Nem csak pénzügyi segítségről van szó, de természetesen arról is, infrastruktúrális beruházásokra van szükségünk, multinacionális cégekre van szükségünk, nagy projektekre van szükségünk ahhoz, hogy valóban megvalósuljon a demokratikus átalakulás. Ez egy fiatal ország, nem túl gazdag, de ez az ország igenis hisz az emberi potenciájában. Ezért segítséget várunk, és nem csak anyagi segítséget fontos az oktatás, a továbbképzés, az egészségügyi szolgáltatások kiépítése, és mindazok a projektek, amelyek során Tunézia egyfajta regionális platformá, vagy fontos afrikai platformá válhat, Mindehhez kérünk segítséget, és mindehhez kérünk támogatást. Vannak olyanok persze, akik türelmetlenek, akik azt mondják, hogy még mindig késlekedik, ez is ez a reform, vagy még mindig nem állt fel a kormány. Én úgy gondolom, hogy ezek a reformok meg lesznek, de ezekhez időre van szükség. Ugye 9-10 év egy ország életében semmi. Voltak olyan országok, amelyek száz évekig ültek azon, hogy hogyan építsenek ki egy megfelelő demokráciát. Tehát a munka folyik, a civil társadalom és a polgárok tudják, hogy mit kell tenniük a tunéziai munkavállalók szakszervezetével is szorosan együtt dolgozunk. Tehát a munka működik, és reméljük, hogy a kormány olyan kormányjá válik majd, amelyben meg lesz a bátorság, hogy végrehajtsa azokat a reformokat, melyek ugyan nehezek lesznek, de fontosak, és hogyha ezeket elmagyarázzuk a tunéziai polgároknak, akkor tártkarokkal fogják majd fogadni ezeket a reformokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, meg is adom a szót Kamel Gendubinak. 10 percre parancsoljon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de votre... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek, és hogy Busamadi asszony is elkísértem Azt hiszem, hogy pozitív és jó üzeneteket adhatunk át az emberi jogok helyzetéről Tunéziában. Először is Manasma urat, a tunéziai nagykövetet is üdvözölni szeretném, aki eljött erre az ülésre. Az, ahogyan kollégám is elmondta, egy olyan regionális kontextusban hívtak meg bennünket, ahol számos kihívás tornyosul előttünk, Ráadásul a választások utáni időszak is egy fontos időszakot jelent a demokratikus átalakulásban, és persze a szociális és a gazdasági válság is újt bennünket. Engedjék meg, hogy üdvözöljem az Európai Parlamentet és az elkötelezettségét az emberi jogok érvényesülése mellett Tunéziában. Önök közül talán emlékeznek többen az első állásfoglalásra, amelyet 1986-ban fogadott el az Európai Parlament 25 évvel ezelőtt Ezután pedig létrejött az együttműködési megállapodás. Ez egy olyan állásfoglalás volt, amelynek történelmi jelentősége volt, és amely a reciprok kapcsolatot hozott létre a szabadság és az emberi jogok értekében. Az, emberi, az Európai Parlament jelze minden frakció, minden egyes frakciója értetlenségét fejezte meg, fejezte ki a felett, hogy a politikai másként gondolkodók ellen eljárás indult akkoriban Tunézióban, illetve korlátozták a sajtószabadságot. Ezután Tunézia jelentős előrelépéseket tett az emberi jogok érvényesítése területén. 2011 volt a nagy választópont, és az emberi jogok állnak a 2014-es alkotmány központjában. A második fejezet a szabadságról és a jogról szól. Az emberi jogok kérdése különböző cikkekben jelenik meg, például a hatos cikk az lelkismereti szabadságról szól, Nos, hát az arab világban ez páratlan, és nálunk már az alkotmány erősíti meg ezt a jogot. Az alkotmány más része a preambulumon pedig világos elkötelezettséget határoz meg az emberi jogok érvényesítése mellett. Ami pedig a jogalkotás kérdését illetve illetve a különböző emberi jogi nemzeti megállapodások érvényesítését illeti, különösen a nők elleni erőszak elleni 2017-es törvényt idézhetem, amely 2018-ban már hatályba is lépett, és ez a tunéziai nők emancipációjának egy fontos momentuma. Alal Haded volt a tunéziai nők emancipációs mozgalmának a vezetője. De a faji diszkrimináció elleni törvényt 2018-ban fogadtuk el, és eh, ez eh, egy elfeledett eh, hagyományra épít, hiszen mi voltunk az első arab ország, amely 1946-ban, 1846-ban a rabszolgaságnak véget vetett. Ezek az intézkedések tehát fontos lépések, de más ilyen törvényeket is elfogadtunk, például a kínzás tiltó nemzetközi egyezményt beültető törvényt, vagy pedig a férfiak és nők azonos jogállásáról szóló törvényt, amely a országgyűlés elé került, és amely véglegesen az egyenjogúságot rögzítette a törvényben. Tunézia határain túl sugárzó hatása lehet ennek. 2011 óta öt nagy választást tartottak Tunéziában, és ezek mind békésen kerültek lebonyolításra, létrejött a politikai váltógazdaság, Átlátható és plurális választások történtek 2011-ben a parlamenti választás, azután 2014-ben az elnöki és a parlamenti választás, 2018-ban az önkormányzati választás, azután pedig 2019-ben az elnöki és a parlamenti választás. Ezen választások tanúbizonyságot tesznek arról, hogy egy demokratikus folyamat zajlik nálunk, és ez párját ritkítja az arab világban megerősödött ez a folyamat tehát Tunéziában. Stratégiai elgondolásra van szükség, volt szükség ahhoz, és a tunéziai civil társadalom kulcs szereplői vettek ebben részt, alakítva ki ezen fel, keretfeltételeket. Ennek a elgondolkodásnak eredménye a stratégia, az Európai Unió és Tunézia közötti stratégiai viszonyt meghatározó dokumentum volt, illetve azok a intézményes reformok, amelyeket végrehajtottunk. A demokrácia szinguláris, azt mondhatjuk, és ez azon alapult, hogy konszenzus jött létre a tunéziai köztársaságban. Ez a konszenzus külső befolyás nélkül jött létre, és megmutatta, hogy a civil társadalom szereplői játszak a legnagyobb szerepet a demokratikus átalakulás nem mindig könnyű, és nem mindig tud azonnal minden ellentmondásra választ adni. Szinguláris ez a folyamat, ahogy beszámoltam erről, és persze hiányosságokkal is együtt jár. Önök közül többen vélhetőleg bírálják a hiányosságokat, a hibákat, és sokan Tunéziában is. Minden valószínűség szerint ez is magyarázza a sok tüntetést. A regionális instabilitás veszélyt jelent a demokratikus átalakulásra, különösképpen a líbiai polgárháború. Tunézia próbálja felvenni a védelmet, próbálja megerősíteni az ország védelmét, és ugyanakkor erős partner kapcsolatot akar képíteni, mind az Európai Uniós országokkal, mind a szomszéd államaival is. A, ven, a veszélyek ugyanakkor fennállnak. Mi egy kis ország vagyunk a földközi tenger térségében, de szoros kapcsolatban vagyunk az európai országokkal. Az Európai Parlament, ezt el kell mondani, fontos, hogy a tunéziaiak is tudják, az Európai Parlament elkötelezett és síkra szállt a tunéziai szabadság és demokrácia megerősítése érdekében, és ezzel reményt adott a tunéziai lakosságnak. Köszönöm támogatásukat, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Kamel Gentubinek ezt az előadást, köszönöm mindkettejüknek, mind amit mondtak, most pedig megadom a képviselőknek a szót. Először Izabel Wisslernek a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen mindkettejüknek ezt a bemutatót, az előadásukat. Azt kell, hogy mondjam, hogyan is mondjam csak, nem akarok itt értékíteletet mondani, de mégis azt mondhatom, hogy elégedetten tekintünk Tunéziára és mindarra, ami Tunéziában történik, és történt. Néhány kérdést szeretnék feltenni a jövőt illetően, merre akarnak haladni, milyen reményeik vannak. terrorizmus problémájával kapcsolatosan. Van-e olyan benyomásuk, hogy csökkente ez a kockázat, vagy pedig továbbra is fennáll a terrorizmus, terrorista támadások veszélye? Hosszú ideig nem hajtottak végre halálbüntetést az önök országában, de kérdezem, hogy elképzelhetőnek -e tartják-e, hogy meg is szüntessék magát a halálbüntetés intézményét. Végezetül pedig európaiként úgy gondolom, hogy fontos feltenni a kérdést, hogyan látják a menekültek helyzetét az országukban. Végezetül pedig engedjék meg, hogy még egy kérdést feltegyek. Hogyan látják a nők és a férfiak közötti egyenjogúság még erősebb, még széleskörűbb megteremtésének jövőjét. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm a figyelmüket. Rafael Glucksmann. Bonjour et merci. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a felszólalásokat. Tunéziára figyelünk, mint egy modell államra, a demokratikus átalakulás modell államára amely átalakulást nem exportálták, nem repülőről bombázták eh, a, ki, vagy át a demokráciát, vagy nem eh, határokon át. Ez egy inherens jelenség Tunéziában, a demokratikus átalakulás. A retrográd erőket sikerült legyőzni, a muszlim testvériségeket, eh, pártját, a tunéziai demokratikus erők diadalmaskodtak a választáson. Innen ered a kérdésem is. Létezik egy európai eh, segély, de ez nagyon korlátozott. A pénzügyi kérdéseken túl milyen politikai segítséget tudunk adni, hogyan tudjuk a mi intézményünkkel jobban segíteni a tunéziai demokráciát, a demokratikus átalakulást. Ami pedig a fiatalságot illeti, a fiatalság kult szerepet játszik a tunéziai kísérlet sikerében. Hogyan segíthet beavatkozás nélkül az Európai Unió, és hogyan segíthetjük a, azt, hogy a fiatalok megfelelő képzést kapjanak, hozzáférjenek az oktatáshoz, és aktív szerepet játszhassanak a politika alakításában, illetve az Európai Unióval való eszmecserében. Második kérdésem pedig az eszmecserékre vonatkozik, illetve a cserékre vonatkozik. Létezik egy speciális európai projekt a vízum könnyítés tekintetében, hiszen a földközi tenger sokféle úton ki lehet átkelni, de a legjobb a legális út. Hogyan lehet tehát kiemelt partnerünknek valamilyen segítséget nyújtani a e tekintetben? Gondolok itt most a Vietnámmal való kapcsolatunkra, Vietnámmal létezik egy ilyen megállapodás, a földközi tenger túlsó partján van egy demokratikus ország, miért nincsen ilyen megállapodásunk Tunéziával, milyen konkrét lépésekre van ehhez szükség, eh, amelyeket meg kell tennünk. Köszönöm, Phil Binion, a Rinyú nevében. Igen, két dolgot szeretnék feltárni. Mind a kettő a gazdasági fejlődésre vonatkozik. Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy nagy megtiszteltetésért, hogy akkor járhattam Tunéziában, amikor önök az új alkotmányt fogalmazták még éppen meg, és találkozhattam Gaducsi úrral, és sok-sok más mérvadó döntéshozóval, és izgalommal és érdeklődéssel láttam az elmúlt években, hogy mennyire erős volt a demokratikus átalakulás Tunéziában, figyelembe véve, hogy az arab tavasz ügye sok más országokban um, csődött, mondott, uh, megfeneklett. Hogyan segíthetünk a gazdaság fejlődésében? Azt hiszem, hogy ennek egy része persze a biztonsággal függ össze, hiszen a turizmus fontos szerepet játszik Tunéziában, és hogyha bármikor egy támadás írja turistákat, a, ez a tunéziai turisztikai ipar elleni támadás is. Az elmúlt évben nem sok rossz, negatív hírt olvashattunk Tunéziáról. Be tud-e számolni arról, hogy mennyiben javult a helyzet a két-három évvel ezelőtti helyzethez képest a tunéziai turisztikai ipar helyzete, hiszen két-három évvel ezelőtt a nagy támadások folyamányaképpen sok ember lemondta az utazását és kérdezem, hogyan segíthetünk abban, hogy az emberek tényleg biztonságban érezzék magukat, ha Tunéziába utaznak? Második kérdésem pedig. Az előadó nőhöz öm, intézem, a magrebi térségen belüli kereskedelemről beszélt. Néhány hónappal ezelőtt Algériáról fogadtunk el egy állásfoglalást, és felszólalásomban teljes egészében a Magreb térség uniójának lehetőségéről beszéltem. Marokkóban jártam novemberben, és úgy tűnik, hogy Marokkóban komolyan foglalkoztatja az embereket az unió kérdése. Az algériai határok zárva vannak. Azt mondták, hogy nagyon jó kapcsolataik vannak Tunéziával, nagyon rossz vagy kevés kapcsolatuk van Algériával, és ez megakadályozza az egész magrebi régió fejlődését. Marokkóban megfogalmazták azt a reményüket a tárgyaló partnereim, hogy az algériai politikai változás új ö, lehetőséget ad az új ö, ö, esetleges unió kialakításának. Nos, a Twitteremet az algériai kormány botjai ö, lehurrogó és ö, súlyosan kritikus megjegyzésekkel töltötték meg a Twitter feedemet, tehát Kérdezem tehát, hogy hogyan lehet a magrebi térségben javítani a kereskedelmi és egyéb kapcsolatokat, Algériára is kiterjesztve ezeket, meghaladva így ezt a földrezi problémát. Köszönöm szépen. Most pedig Salim Alaimbúnak adom meg a szót a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Kollégám kérdését szeretném folytatni. az állampolgárok adták a demokratikus átalakulás lendületét. Kérdezem, hogy a részvételi, még aktívabb részvételi demokráciának milyen szerepet szánnak? Tunézia valóban az egész világ számára a demokrácia laboratóriumaként működtet, de különösképpen az arab világ irányába mutathat jó példát arra, hogy öm, hogyan működhet a demokrácia. Elgondolkoztak-e már ezen? Második kérdésem, pedig a gazdasági fejlesztésben a környezetvédelmi, egészségügyi és szociális szempontok érvényesülésére vonatkozik. És kérdezem önt, hölgyem, hogy a demokratikus átulás, átalakulásban milyen támogatásra számítanak Európától? Köszönöm. Köszönöm. Én magam is két kérdést fel szeretnék tenni. Az első, Gyakran hallunk a reformokról, amelyeket Tunéziában végrehajtanak. A városok és a városi lakosság nagyon pozitívan tekint ezekre a reformokra. Azonban a vidéki térség távolabb esik a reformok lendületétől, például nőket illető jogok tekintetében a vidéki térségben nagyobb az ellenállás. Kérdezem tehát, hogy Tunézia hogyan akar egy olyan intézkedés csomagot végrehajtani, amelyel segítik, hogy a vidékiken élő nők is, nőket is megnyerjék a progresszió érdekében. A második kérdésem egy előző kérdést folytat. Mit kell tenni a szabadkereskedelmi megállapodás lendülettel megtöltése érdekében? gyakran azt mondjuk, hogyha létezik egy kereskedelmi megállapodás, akkor ez az emberi jogok megerősítését is szolgálja. Én inkább azt mondanám, hogy akkor sikerül előre lépni a kereskedelmi megállapodás tekintetében, ha az emberi jogok érvényesülnek. Ez mint egy a kereskedelmi megállapodás színek van onja. Mi nagyon támogatnánk egy ilyen megállapodást. Kérdezem, hogy melyek volnának egy ilyen kereskedelmi megállapodás elemei, melyek kihathatnának az egész társadalomra, és amelyek persze kompetitív előnyt jelentenének minden aláíró fél számára. Kíváncsi vagyok a válaszra, köszönöm. Et toi, là, indien. honneur aux femmes, donc il faut... Non, mais bon. <laughs> Puisque vous êtes le mieux placé pour parler des droits humains parle, et avec votre expérience. Úgy gondolom, hogy euh, kollégám talán jobban fog majd beszélni az emberi jogokról. Én a munkáról és a kereskedelemről beszélnék, ez már egyfajta szakmai ártalom nálam. Nézzük először a terrorizmust. A terrorizmust mi nem létrehoztuk Tunéziában, mi elszenvedtük a terrorizmust azért, mert ez a hullám tulajdonképpen mindenhová kiterjedt most már a világon. Sehol sem vagyunk száz százalékig biztonságban a terrorizmus szempontjából. Mindenhol történnek terrorista cselekmények Európában, Afrikában, Ázsiában, és az amerikai kontinensen. Ez egy olyan nemzetközi jelenség, ami mindenhol megjelenik. Hogyha valamit tehetünk, akkor az az, hogy jobban foglalkozunk ezzel, hogy jobb tájékoztatást nyújtunk, és sajnálatos módon nálunk Tunéziában további problémát okoz az, hogy folyamatos készültségben vagyunk, és vannak, akik úgy próbálják beállítani, mint hogyha mi lennénk az egyetlen veszélyeztetett ország, és hogyha bárhol terrorista cselekmény történik, akkor mi is úgy érezzük, hogy mi is azonnal veszélyben vagyunk, és ez minket rendkívül negatívan érintett, például a turizmus szempontjából, hogy az emberek egyszerűen úgy gondoltak, hogy nem lehet Tunéziába menni. Én úgy gondolom, hogy nem kellene ennyire szigorúan bánnia a világnak velünk. Tehát turizmus szempontjából ez mindenképpen komoly probléma nálunk. Tunéziában közvetlen és közvetett módon 3 millió ember megélhetését biztosítja Tunézia. És hogyha egyetlen Európai Uniós ország meghúzza a vérszharangot, vagy azt mondja a polgárainak, hogy ne menjenek Tunéziába, akkor ez dominó effektussal azonnal átterjed az összes többi Európai Uniós országra is. Úgyhogy könyörgöm, értsék meg azt, hogy Tunéziában a turizmus szempontjából ez tényleg katasztrófa. Nagyon sok mindent tettünk, én úgy gondolom, a terrorista támadások után. Nagyon sok javulás történt, most már sokkal komolyabban foglalkozzunk ezzel állami szinten, a biztonság nagyon sokat javult, a turista zónák most már abszolút biztonságban látogathatóak. A francia turistákat, a brit turistákat szívesen fogadjuk, de sajnos nagyon sok német és angol turista lemondja az utazását. Nem mondom, hogy pontosan ugyanolyan jó a helyzet, mint 2010-ben volt, de mondjuk 2014-hez, vagy főleg 2015-höz képest nagyon sokat változott a helyzet. Úgyhogy kérném, hogy ezt a fekete képet így általánosságban töröljék el, és hogy ne mutassanak ránk folyamatosan újjal, mint hogyha mi lennénk a leg veszélyesebb ország. Nyilván, hogyha Libiában megszületnek a békés megoldások, akkor az mindenki számára pozitív lesz, hát mi is várjuk ezeket a pozitív fejleményeket. Ami a menekültek kérdését illeti, úgy gondolom, hogy ez Jean Dubi úr asztalára tartozik, úgyhogy én inkább azt mondanám el, hogyha 2000 hogyha megnézzük azt, hogy 2011-ben a líbiai események után Tunézia megnyitotta a határait, a házait, a karjait, egy millió emberről volt szó, és semmit sem kértünk, semmit, az égvilágon semmit. Befogadtuk ezeket az embereket, mert háború elől menekültek, nem is gondolkodtunk ezen, nem kértünk semmit, hanem ez volt az elsődleges reflexünk, hogy befogadtuk ezeket az embereket. És vannak olyan országok, amelyek nagyon sok támogatást és pénzt kapnak azért, mert bizonyos menekülteket fogadnak. Szerintem ezt az összehasonlítást sem ártana megtenni, és akkor látnák, hogy milyen a tunéziaiak mentalitása. Ami a nők és férfiak közötti esélyegyelőséget illeti, mindenképpen úttörőek vagyunk az arab világban, és már elmondtam, hogy büszke vagyok arra, hogy tunéziai vagyok, és ezt még egyszer el fogom mondani. Nagyon örülök annak, hogy képviselem a tunéziai vért és a tunéziai zászlót, és a tunéziai nőknek igenis megvan a helyük a világban, mindenhol ugyanúgy kell tisztelni őket, minden egyes uh, gazdasági ágazatban és minden egyes jogi aspektusban a nőknek ugyanolyan lehetőséget kell kapniuk, mint a férfiaknak. Például a vertikális paritás megvalósult a választásoknál is, tehát a nők komoly politikai posztokhoz jutottak, és már a parlamentben is képviselik magukat. A vállalatvezetők köreiben még van mit tennünk, de ott is kezdenek megjelenni a nők magas vezetői posztokban, és hát mint mindenhol máshol a világon a társadalom 50%-át hát a nők képezik. És akkor most visszatérnék az elékára, teljes és elmélyített szabadkereskedelemre. Hát ugye én kaptam először szót, úgyhogy akkor most ki is használnám ezt a lehetőséget. Na most akkor az Alekánál maradva, én úgy gondolom, hogy meg kell változtatni a megnevezést, azt kell mondani, hogy stratégiai partnerséget valósítunk meg Tunéziával, melynek két nyertes fele van, az EU és Tunézia, és akkor szerintem a tunéziai fél is nyitottabb lenne, és jobban megértené, hogy mi is a koncepció emögött, a megállapodás mögött. Tehát igenis szükség van a megállapodásra, de ennek a megnevezését meg kellene változtatni. Én úgy gondolom, hogy az elutasítás abból származik, hogy rossz volt a kommunikáció, hogy nem magyarázták el, hogy miről van szó. Az emberek azt hiszik, hogy ez azzal jár majd, hogy az európai cégek elfoglalják és bekebelezik a tunéziai piacot, mert nagyobbak, mert több pénzük van, és mert több tapasztalatuk van. Tehát, hogyha a szakszervezetekkel és a vállalatvezetőket tömörítő szervezetekkel jobban kommunikálnánk, hogyha a mezőgazdasági dolgozókkal jobban kommunikálnánk, akkor nagyobb elfogadottságot kapna ez a megállapodás. Fontos, hogy a tunéziai fél érezze, hogy megmarad a szabadsága. Aztán itt van a személyek szabad mozgása. Mondjuk tegyük fel, hogy szeretnék valamilyen közbeszerzési pályázaton részt venni, de ahhoz, hogy el tudjak menni a tárgyalásokra, el kell utaznom egy másik országba, és ehhez vízumot kell kérnem, nem váltatok szabadon valutát, tehát ez mégiscsak azt jelenti, hogy a tunéziai vállalatok hátrányban vannak, és általánosságban nem kapnak olyan lehetőségeket, mint az európai vállalatok. Köszönöm szépen, Gendubi úr parancsoljon. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az állami pénzek jelentős részét a biztonságra fordítjuk. E, a, régen az oktatás volt az első a toplistán, most pedig a biztonság került az első helyre. Tehát pénzeket veszünk el az oktatástól, és a vidékfejlesztéstől azért, hogy az ország biztonságát garantálni tudjuk. Nagyon nehéz döntések ezek, de én úgy gondolom, hogy ennek kapcsán komolyabb támogatást is kellene kapnunk, mint amennyit kapunk. Nagyon sok lemondással és áldozattal jár számunkra ez a helyzet. Nyilván a líbiai helyzet a legnagyobb külső fenyegető tényező, de hogyha óriási erős, erőfeszítésekkel rövid idő alatt biztonságosra tudtuk tenni az országot, hogyha terrorizmus elleni törvényt tudtunk elfogadni, akkor ez mégiscsak azt jelenti, hogy jó úton járunk. Az emberek tudják, hogy milyen komoly fenyegetésekkel jár a terrorizmus, a bűnüldözésben dolgozókat felkészítettük és kiképeztük a terrorizmussal kapcsolatos feladatokra. De a biztonság az nem elég, tehát az ország biztonságának a garantálása nem elég ahhoz, hogy megszüntessük a terrorizmust, hanem azt az elégedetlenséget, kellene megszüntetnünk, ami tulajdonképpen a terrorizmusnak a gyökere, tehát azt a haragot és megelégedetlenséget kell felszámolnunk, amiből a terrorizmus táplálkozik, mind külső, mind belső szinten. Tunézia mindig is keményen dolgozott az európai országokkal a terrorizmus elleni harcban. Fontos az emberi jogok helyzete, és valóban a halálbüntetéssel is foglalkoznunk kell, ugyanis ez még létező tétel a terrorizmusról szóló jogszabályainkban. Ez abszolút szégyen teljes, és a civilizált országok számára elfogadhatatlan. Tehát mindenképpen el kell érnünk, hogy a halálbüntetés teljes eltörlése megvalósuljon, és remélem, hogy ez meg is történik. Természetesen tudjuk, hogy ennek ellenére vannak még hiányosságaink, nincsen a menekültek fogadására vonatkozó törvényünk, és a civil társadalom már javaslatot tett arra, hogy legyen egy ilyen törvényjavaslat, és tulajdonképpen volt is egy ilyen javaslat, ami már elindult a maga útján, Úgyhogy el kell érnünk, hogy ezt a törvényt minél hamarabb elfogadják, és hogy ez megállja a helyét nemzetközi szinten is, és tényleg alkalmas legyen arra, hogy a menedéket, keresőket megvédje. Ráadásul mindenre gyorsan van szükség, hiszen az egyik legfontosabb kihívás az, hogy a fiatalok számára megfelelő életet biztosítsunk. Itt vannak a fiataljaink, akik tanulnak, akik nagyon sokan diplomások, akik képzettek, és különböző okokból nem találnak munkát. 250 ezer egyetemet végzett diplomás fiatal munkanélküli jelen pillanatban Tunéziában. Tehát vannak európai projektek és európai kezdeményezések, de mi úgy találjuk, hogy ezek rendkívül korlátozottak, és hogy ezeket a Tunéziával való nagyobb együttműködésben kellene kidolgozni. Fontos lenne az európai egyetemek és a tunéziai egyetemek közötti együttműködés, a különböző programok, amiket az Európai Unió elindított. Fontosak ezek a programok, de az is fontos lenne, hogy ez ma csak az Európai Unióban elérhető programok a tunéziaiak számára is elérhetőek legyenek. És sokszor a tunéziaiak nem is tudják, hogy mire lenne lehetőségük, és nem tudnak egy európai pályázatra például jelentkezni, vagy nem tudják, vagy nem megfelelően, vagy nincsenek egyszerűen felkészülve az ilyen pályázatok benyújtására. Beszéltünk a vízumokról, egy furcsa aspektusban, amit az imént a kolléganőm elmondott. Először is az Alékán belül ugye további kereskedelmi együttműködésekre lennének majd lehetőségek, de ezen belül nagyon furcsa az, hogy mondjuk szabadon lehet beruházni egymás országaiban, ugyanakkor a tunéziai beruházók és vállalatvezetők korán sem mozoghatnak szabadon az Európai Unió irányába. Úgyhogy a kereskedelmi kérdéseket nem lehet leválasztani az emberi jogi kérdésekről, is, például a vízum kérdéséről. Itt vannak aztán a növény- és állategészségügyi kérdések, itt vannak a mezőgazdasági kérdések, és itt vannak a környezetvédelmi kérdések. Ezekről nem lehet szétmorzsolódva vitázni. Ezeket a témákat igenis össze kell fogni és mindezeknek a kereskedelmi megállapodások mellett kellene szerepelniük. Tehát, hogyha megszületik egy kereskedelmi megállapodás, ami csak az európaiaknak jó, akkor arra ne várják, hogy a tunéziak rendkívül lelkesek lesznek. Aztán itt van a mi területünkön jelenleg fennálló politikai bizonytalanság. Ez számunkra rendkívül nehéz helyzet, és természetesen szeretnénk más kereskedelmi kiutakat, ha már a szomszédainkkal nem tudunk kereskedni, tehát számunkra jó lenne az Európai Unió felé fordulni, és egyetértünk azzal, hogy az emberi jogokat igenis meg kell tárgyalni a kereskedelem mellett. Ami pedig a környezetvédelmet illeti, sajnálatos módon ez még nem kapott megfelelő figyelmet egyelőre termelünk és vállalkozásokat alapítunk, de a környezeti kérdések nem nagyon jelennek meg, még a civil társadalom szintjén sem. A politikai döntéshozók között is kevesen vannak, akik úgy gondolják, hogy felül kellene végre vizsgálnunk a saját kapcsolatunkat a minket körülvevő élővilággal és a környezettel a vállalatvezetők, a politikusok szintjén nincs még elég zöld lobby, bár szükség lenne erre. Aztán ugye itt van a gyors előrelépés és a fejlődés, ami a városokban megvalósul, de néha a vidéki területek lemaradnak. Én úgy gondolom, hogy ez a civil társadalom egyik legfontosabb feladata. Folyamatosan tízesével, százasával születnek a civil szervezetek, amelyek remek munkát végeznek, és ezeknek segítséget kell nyújtani. De most, hogy hogyan tudunk nekik segíteni, hát erről lenne mit beszélni. Az Európai Unió ebből a szempontból is nyújtott segítséget, de amit az Európai Unió elér, az egy fölülről elindított megközelítés, pedig nekünk inkább az alulról kiinduló megközelítések lennének üdvösek. A tunéziai választásoknál, például az elnök választásnál, ugye megválasztottunk egy elnököt, aki teljesen felborította a piramist, tehát nem föntről lefelé, hanem lentről fölfelé kezdte megváltoztatni az országot, tehát ez igenis megvalósítható. Nyilván vannak olyan tunéziaiak, akik nem feltétlenül optimisták ennek a megközelítésnek a kapcsán, de mindenképpen úgy gondolom, hogy ez jó lesz. A demokrácia és a részvételi demokrácia számunkra rendkívül fontos, és mi úgy véljük, hogy megfelelő segítséggel el tudjuk érni a kitűzött célokat. A parlament működése, a civil társadalom működése már egyértelműen mutatja, hogy működik a demokrácia, és működik a párbeszéd, működnek a viták. Ami a közösségi hálózatokat illeti, ezek is nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát röviden összefoglalva, fontos számunkra az Európával való kapcsolattartás, fontosak az Európai Unió intézmények. Tudjuk, hogy önöknek így is sok dolguk van, hiszen itt van ez az Európai Unió számos tagállammal, nyilván ezekkel is foglalkozniuk kell, de hát azért nézzük meg az Európai Unió külső határait, és akkor mi igenis az Európai Unió közvetlen külső határán helyezkedünk el, a földközi tengeri régióban. Tehát ezzel a régióval nem méltányosan és pozitívan foglalkozni, igen nagy hiba. Mi reméljük, hogy megvalósul majd ez a kapcsolat, és reméljük, hogy vannak barátaink, demokratikus barátaink itt az Európai Parlamentben és az Európai Unióban, és együtt fogunk dolgozni a jövőben is. Köszönöm szépen! Villám gyorsan a külügyi szolgálat képviselője megkapja a szót, mert van még egy fontos napirendi pontunk, úgyhogy egy percre megadom a szót a külügyi szolgálatnak, és közben már gyorsan köszönetet is mondok a két meghívott vendégnek. Köszönöm a pozitív üzenetet a demokráciáról és a jövőről az arab világban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a külügyi szolgálat képviselője. Mi is osztjuk a lelkesedést, amiről tanúbizonyságot tettek itt tunéziai barátaink és a parlamenti képviselők. Az Európai Unió számára a Magreb régióban kulcsfontosságú partner Tunézia, az Európai Unió ezt a fiatal demokráciát mindenféle módon támogatta az elmúlt tíz évben a szocioekonomiai reformok végrehajtásában, Rendkívül fontos elmondani, hogy az Európai Unió az új kormányjal és az új elnökkel a reformok megvalósításán minél hamarabb szeretne elkezdeni dolgozni, és reméljük, hogy a tunéziai nép akarata és a választások eredménye és a kormány felállása minél hamarabb megvalósul. És engedjék meg, hogy néhány példát elmondjak a jó eredményekről, a 2019-es választásokat nagyon szigorú határidővel valósították meg, és ez sikeres volt. A választás megfigyelő bizottság még mindig ott van Tunisban, és vizsgálja az eredményeket. Egyelőre annyit látunk, hogy a nők megjelenése a politikai szférában egyelőre még korlátozott. Az alkotmánybíróság felállításával kapcsolatban is vannak megjegyzéseink, valamint szeretnénk elmondani, hogy szo szocioökonomiai re reformokra van szükség, valamint a területi kohéziót javítani kell, és a nőknek további lehetőségeket kell adni. Az álléka e kapcsán felhívnám én is a figyelmet a rossz kommunikációra és a félreértésekre, Fontos, hogy ezt a negatív imidzset meg tudjuk változtatni az Aleka szempontjából. A civil társadalommal való együttműködést nagyon fontosnak tartjuk, és számítunk a civil társadalomra és a gazdasági szereplőkkel való együttműködésre is. Köszönöm szépen! Szeretném még egyszer elmondani, hogy a kommunikációt csökkenteni a kereskedelmi megállapodások kapcsán. Nem jó taktika. Messenger Gendubil úr már elmondta, hogy az a kommunikáció lényege, hogy ezeknek a kereskedelmi megállapodásoknak mindkét fél a nyertese lesz. Tehát ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, köszönöm az állásfoglalásokat, köszönöm az előadásokat, és akkor most mindenkit kérnék, hogy maradjon a helyén, senki nem mozdul, Megkezdjük a következő napi rendi pontot a csilei emberi jogi fejleményekről, és kérném az illetékes előadót, hogy jöjjön ki ide az elnöki pulpitusra. Para ver si te escuchar en la sala, puede escucharlo, escucharlo Donc on passe euh, directement à la à l'échange les événements récents. Akkor lépjünk is a következő napi rendi pontra. Az emberi jogi fejleményekről beszélünk Csillében. Földrészt váltunk. Vannak olyanok, akik inkább a magrebi téma után érdeklődtek. Aztán itt vannak a latinamerikai szakértők. Kérném, hogy akkor csöndben foglalja el a helyét mindenki, aki szeretne itt maradni ezen a vitán. Claudio Nessel, a Csilei Santiago Egyetem nemzetközi emberi jogi tanszékének képviselőjével fogunk beszélni. Már is megadom neki a szót, Csilléből webmeetingen keresztül fogunk vele beszélni. Utána Patricia Pagavénáknak fogok szót adni, és utána pedig lefolytatjuk a vitát, tehát Claudio Nes 10 percben. Muchas gracias. Köszönöm szépen. 2019. októberéből megkezdődött egy polgári tüntetési mozgalom, amely a legutóbbi csilei történelem legfelforgatóbb ilyen mozgalma volt, amelyet nagyon erős rendőri elnyomás próbált meg kordában tartani, ez volt a kormánynak a válasza. El Instituto de Derechos Humanos constata más de 20 muertes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 Y lo que más ha impactado en Chile y el mundo es que a la fecha just, just one, hay más. Claudio, just, just yes? one minute. Um, uh, we don't have translation for the moment. Claudio, csak egy percben nincsen tolmácsolás. Nem értem, hogy miért. Azt gondolom, hogy abszolút érthető a beszéd. Nagyon is jól halljuk, amit mond. Nem értem, hogy a tolmácsolás miért nem lehetséges, hogyha lehetséges a tolmácsok számára, hogy folytassák a Ford tolmácsolást, hiszen nem értjük, miről van szó. Kérem tehát, hogy tolmácsoljanak. Spanyolból más nyelvekre lehet fordítani? Some are saying yes and no. So is that a... Van, aki ezt mondja, hogy igen, van, aki ezt mondja, hogy nem, nem jó hangminőség? Önöknél van a szöveg. Kérem, hogy le tudják ezt fordítani? Miért van, aki ezt mondja, hogy igen, miért van az, aki ezt mondja, hogy nem? Why? I don't understand. Je ne comprends pas pourquoi certains... Nem értem, miért van az, hogy egyesek igent, mások nemet mondanak. Hogyha hallják, akkor ez mindenki számára hallható, nem? Yeah, but So, donc je pose la question... Felteszem a kérdést, igen-e vagy nem-e? Donc je sais pas, moi je veux bien qu'on fasse un conseil syndical sur la qualité de l'audition. Hein, si... Hát ebből most ne csináljunk szakszervezeti kérdést. Azt gondolom, hogy így tényleg nehéz helyzetbe kerülünk. Én aztán igazán képviselem a tolmácsok érdekeit, de ugyanakkor ezt nem értem, hogy most hallani, vagy nem hallani? Okay, we will do it in, in Spanish. D'accord. Euh, ok, ben d'accord. J'entends bien que euh, les conditions ne sont pas. Nagyon sajnálom, akik nem értenek front spanyolul, spanyolul folytatjuk, de Őszintén szólva, most a tolmácsolás ügyében kevésbé leszek nagyon jó, jó szándékú jövőben. Okay, uh, sorry, uh, Claudio, you can... Uh, Claudio folytathatja spanyolul. Halljuk spanyolul, tessék, ez lehetséges. Perfecto.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 y quedo a su disposición para contestar las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Ah, Köszönjük szépen. Megadom azonnal önöknek a szót, illetve Patriciának. Megadom öt percben a szót. És talán lehetőség lesz még egy kis eszmecserére is. És ha nem, spanyol a nyelveket is kérném hogy szóljanak, elsősorban ők, akiknek, nem, akiknek most a tolmácsás rendelkezésére állhat. Tisztelt képviselők! A csilei kormány döntése arra van, hogy szükségállapotot hirdessen ki. Nagy aggodalomra adott okot a csilei eh, emigránsok körében. És amikor ez a döntés megszületett, nagyon sok múltbelisebb szakadt fel, hiszen nagyon sok minden emlékeztet bennünket a Pinochet diktatúrára. Itt nagyon sokan élnek Csillén kívül. Egy Barcelonában élő csoport indított egy kezdeményezést. E, általánosságban is elmondható, hogy a csilliek nagyon érzékenyen reagálnak erre a témára, a diktatúra, a történő emlékeztetés, és, és a Barcelonában létrejött nemzetközi emberjogi kör próbált nyomást gyakorolni, és sok esetben úgy alakult a helyzet, hogy hogy növelték ezt a nyomást, és egyértelműen kritikát gyakoroltak, mi is elutaztunk Csillébe, és kifejezetten juttatjuk a komoly aggodalmainkat, és a nemzetközi közösség is kifejezte az aggodalmát, a Csillai Nemzeti Emberjogi Intézmény is kereseteket nyújtott be hatóságok kellene, de hát tudjuk, hogy az általuk benyújtott panaszokon kívül sokkal nagyobb számban történtek ilyen emberi jogi sértések. Az egyetemisták és megszervezték magukat, tüntettek, és ellenük is rengeteg nagyon komoly fellépés történt, hiszen fiatalokat büntettek, megtettek bűnös, bűnözővé, akik a vádemelés miatt már nem is folytathatják tanulmányaikat. Eh, néhány nappal ezelőtt a szenátus plénum egy új eh, javaslatot nyújtott be, amelyet a kormány dolgozott ki annak érdekében, hogy bizonyos helyzetekben, kritikus infrastruktúra védelmében katonaságot is, katonai erőt is bevetessen. Tehát mit is értünk eh, kritikus infrastruktúra alatt a legtöbb országban? például a különböző távközési és közmű ellátó rendszerek esetéről van szó, mm, hiszen ezek valóban fontosak a lakosság szempontjában, de az az igazság, hogy Csillében nem közművekről beszéltem, hanem magánkézben lévő szolgáltatók nyújtják a gáz, víz, áram szolgáltatást, és akkor most eh, folyik a vita, hogy melyek infrastruktúrális és eh, szolgáltatások kritikusak vagy sem, melyeket kell védeni katonárvá vagy sem. De ezek egész egyszerűen ezek az eszközök nem elfogadhatók, legyen szó bármilyen politikai rezsimről, bármilyen politikai oldalról. Úgy gondolom, hogy néhány kivételtől eltekintve azonban az elmúlt 13 hónapban a legtöbben hallgattak. Ez valóban szégyen, Chile az első olyan ország, ami az Európai Unióval szabadkereskedelmi megállapodást írt alá, ratifikálta, és, és abban is előirányozták, mint ahogy minden nemzetközi megállapodásban, hogy az emberi jogokat be kell tartani. De mi az értelme egy emberi jogi klauzulának, hogyha utána senki nem emeli fel a hangját, hogy betartsák az abban foglaltak miért nem ennek, hogyha a részes feleknek nem kell betartania ezeket a az előírásokat. Fontos, hogy a nemzetközi közösség ne legyen cinkos, mert hallgat, hanem lépjen fel, fel kell végre ébredni, és nyitott szemmel látni azt, hogy mi történik Csillében, és hogyha látjuk, akkor igenis ki kell állni, és szólni kell, és ez mindannyiunkat fel kell, hogy riasszon az önök intézményét, és végre fel kell ébreszteni, és riasztani, hiszen itt szisztematikusan megsérti az emberi jogokat a csillai kormány. Köszönöm, megadom a szót Izabelnek, aki portugálul is szólhat, mert van tolmácsolás, és aztán fél angolul, és aztán Miguel és Álvarez urak, akik spanyolul eh, szólhatnak majd, ha már nincs is tolmácsolás, eh, Izabel, tessék. De persze, nyugodtan portugálos lehet, hiszen van tolmácsolás. Van tolmácsolás? Igen. Ha, 12 óra 30-ig van tolmácsás. Akkor üdvözlök mindenkit. Eh, és nagyon örülök, hogy itt van. Kérem, eh, számoljam be. Örülök, hogy itt vannak velünk és beszámolnak a csillai eseményekről, és nagy benyomást tett rám az, a, amilyen munkát végeztek, és a tájékoztatás, amelyet kaptunk, miután meghallgattuk önöket valóban az a kérdés, hogy hogyan tudunk eh, kilábalni ebből a válságból. Tehát az alkotmányos módosítások segíthetnének a helyzeten, de egy új alkotmány eh, megfogalmazása még nem biztos, hogy önmagában megoldja a problémát, hiszen eh, az eredeti okai ezeknek az összetűzéseknek megmaradnak, tehát eh, a jövőben meg kell teremteni azt a helyzetet, azokat a feltételeket, hogy eh, ezeken a nehézségeken túllendüljön az ország, és ne jöjjenek létre újabb ilyen összetűzések. Tehát eh, próbáljunk próbáljuk leküzdeni azokat a nehézségeket, amelyek egyáltalán ebbe a válságba sodorták Csillét. Tehát kérdés, hogy a különböző mozgalmak, irányzatok kommunikálnak egymással, megszervezettek-e egyáltalán ezek a tüntető szervezetek, tudnak-e egy hangon beszélni egymás között, vagy a kormánya, úgy gondolom csak a párbeszéd segíthet eljutni a válság végére. Köszönjük. Fél két perc, addig van tolmácsolás. Csak azt szeretem volna tudni, hogy a politikai pártok támogatják-e ezt a folyamatot, egyesültek-e mögött a népszavazási kirás mögött, arra vonatkozóan írták ilyet a népszavazás, hogy alkotmányos reformra kerüljen a sor. Ez széles körű politikai támogatást élvez, a pártok támogatják ezt széles körben, vagy pedig félő, hogy itt ezt ellenezni fogják, ezt a megközelítést. És ez a lépés ez a politikai folyamat eh, csillapítja-e a feszültséget az országban, vagy továbbra is folynak tüntetések. Tehát sikeres-e ez a politikai folyamat a helyzet eh, a feszültség feladásában? Köszönjük, Álvarez úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntöm Claudia Nest. Azt láthattuk, hogy a kezdetben ezek a tüntetések békésen indultak, és társadalmi egyenlőtlenségek vezettek ezek az tüntetésekhez, de utána koordinált támadások történtek, metroállomásokon, üzletek ellen fordultak a tüntetők, és a, a halott számok is ezt támasztották alá, hogy két milliárd dolláros károkról beszélhetünk, mielőtt a szükségállapotot hirdette a kormány. Ez tehát, és az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága elkezdte ezek után, a rendőri lépések után pedig vizsgálni az erőszakos felépését a rendvetető erőknek. A Human Rights Watch és az Interamerikai Emberjogi Bizottság is felszólalt az ügyben, hogy erőszakot alkalmaztak, illetve ha, ha nem is éles, de sérüléseket okozó lövedékeket vetett be a csilei rendőrség, és, és most számos állami hatóságnál, szervnél vizsgálatokra kerül sor, de a csilei államügyességre nyomást kell gyakorolni, hogy ezt megtegye, hogy az aránytalan erőszak alkalmazását a rendfenntartó erők körében feltárja és büntesse. Tehát úgy tűnik, hogy feltörték az ingújok, nekiálltak a munkának, és úgy tűnik, hogy itt feltárják a bűncselekményeket, és segítséget nyújtanak az áldozatoknak, akár pszichológiai támogatás formájában is, az állami rendfenntartók által alkalmazott erőszak áldozatait segítik tehát. Human Rights Watch, az ENSZ és az Interamerikai uh, Emberjogi Bizottság próbálnak őrködni a felett, hogy uh, az eseteket dokumentálják, a, meg történjen a feltárás és az áldozatok segítés. E, ezek függetlenül működnek. és a hatóságok is megfelelően nyilatkoztak, és e, e, hajlandók együtt működni ezekben a vizsgálatokban. de fontos, hogy alkotmányos szinten is az a szabadságjogok eh, megerősítése megtörténjen, és a közrend újbóli helyreállítása megtörténjen. Segítenünk kell abban, hogy ez továbbra is a jog és a szabadság uralkodjon Csillében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönetet szeretnék mondani a két hozzászólónak, akik bemutatták a csilei helyzetet, az elmúlt hónapok emberi jogi e, problémáit szeretném a szoba hozni, tehát itt szisztematikusan történtek emberi jogi sértések, ezeket szeretném elítélni, egyértelműen és szolidaritásomat kifejezni a csilei lakosság felé. Előribeles politikát folytattak itt, és ahogy sok más országban is eh, ezt a neoliberális kormány eh, politikát eh, rendfenntartó erők részéről elnyomás kíséri, és itt nem egyedi esetekről beszélünk, hanem egy olyan politikáról, amelyet a kormány és a rendőrség eh, közösen elhatározott és alkalmazott, itt közvetlen örökösei ők a Pinochet diktatúrának tulajdonképpen nem történt meg a rendszerváltás, nem fordultak el, az elmúlt hónapok ezt mutatták az egykori diktatúra módszereitől, korábban is elnyomás és erőszak jelen volt, de ahogy a lakosság ez ellen fellépett, tüntetett, azonnal megerősödött ez az elnyomás, komolyabb erőszakot alkalmaztak ellenük, akár csak Pinochet idejében. Igen, tehát szegezzük le, elnyomás van, és az emberi jogok sérülnek Csillében. De emellett fontos az is, hogy itt, itt azért nem arra van szó, hogy 30 fazóval emel kívánták a metrójegyek árát, hanem itt a, a több évtizedes erőszak hagyományról van szó. Egyszerűen ennek végre, ezt végre le kell zárni, ezt a politikát, az erőszak politikáját, és az igazságtalanságokhoz, az egyenlőtlenségekhez vezető politikának is véget kellene vetni. Van egy társulási megállapodásunk Csillével, az Európai Unió részéről, és felmerül a kérdés, hogy mi milyen intézkedéseket foganatosíthatnánk, mi például itt ebben a szakbizottságban, és mit tehetnénk azért, hogy az emberi jogi helyzet javuljon Csillében. Köszönöm szépen. Most pedig spanyolul folytatjuk a munkát. Claudio, önél szó.